Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre, notre réunion sans tarder parce que... Kedves kollégák, elkezdjük az ülést, nem szeretnénk késlekedni, hiszen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Fejlesztési Szakbizottság nevében az AFET és a DEVE közös ülésén Szíria témájában köszönhetjük a biztos asszonyt. A szíriai helyzetről szeretnénk beszélni, illetve a környezetére, az ország környezetére történt hatásról. Ez a konfliktus nagyon súlyos szörnyűségek történtek, és a helyzet egyre súlyosbodik. A tél beköszöntével, illetve az erőszak erősödésével egyre nehezebbé válik a helyzet. Összesen 2 millió 200 ezer menedékjogot kérő várható, nagyon sok gyermek, ez azt jelenti, hogy egy egész generáció veszhet el. Szíria szomszédainak támogatnia kell a, a menedékjogot kérőket, hiszen ez egyre nagyobb teher. Nemzetközi közösség támogatására van szükségünk, az összes támogatásra, mindenki támogatására azért, hogy a határokat nyitva tarthassuk. Az Európai Unió és tagországai a legjelentősebb támogatást nyújtók a térségben, és több mint két milliárd euró segítséget nyújtottak eddig is. Ez egy olyan összeg, amely nem elhanyagolható, viszont nem fedi le az igényeket messze jár attól. a próbára úrnak adom meg a szót, aki az alelnöke ennek az ülésnek. Il protrasi... Kedves kollégák, a szíriai válság elterjedése és ennek szociális és politikai, valamint gazdasági következményei nagyon aggasztóak, és um, globális kihatásuk van, amelyek nem csak um, humanitárius um, igényeket teremtenek politikai és diplomáciai erőfeszítéseket tettek annak érdekében az egész régióban, hogy stabilizálják a helyzetet, és különböző szereplők, ráadásul a konfliktusban résztvevő kisebbségek, keresik, be, próbáljuk őket bevonni, hiszen őket is be kell vonni az ország újrafelépítésében. Ez a nemzetközi koordináció azt a célt hol szolgálja, hogy létre lehessen hozni Szíria jövőjét, és meg lehessen teremteni azt a stabilitást, amelyből már nem menekülnek a menekültek. A fő ENSZ ügynökségek képviselői és az Európai Bizottság képviselői is itt van közöttünk, és velük vitatjuk meg a közös szíriai stratégiát. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szíriai krízis politikai megoldást igényel. Éppen ezért a Vimon úr, aki egyébként itt van, aki a külügyi szolgálat főtitkára, Genfbe ment, és ő tájékoztat bennünket a Genf 2-es konferencia eredményeiről. De először, mielőtt megadnám Georgieva asszonynak, a biztos asszonynak a szót, hogy szálljunk, számoljunk be a Szíriának nyújtott segítségről. Minnyájunk nevében Rázán eh, Zaitune asszony eh, szabad, szabadon bocsátását követelem, aki az Európai Parlament eh, Szaharov díjával lett kitüntetve. És most pedig már is térjünk rá a vendégeink felszólalására, és kérem, hogy mindenki fogja magát rövidre annak érdekében, hogy megfelelő vitát tudjunk folytatni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Szeretnék őszintén köszönetet mondani Éva Zsulinek, hogy megszervezték ezt az ülést, de Szeretném ezeket a köszöneteket a parlament minden képviselőjére kiterjeszteni, hiszen támogatták a szíriai konfliktus több ezer, ezer napján keresztül az ottani embereket, azokat, akik eh, az országon belül és a szomszédos országokban rendkívüli mértékben szenvedtek. A válság rendkívüli, sok mindenkit érint. Elsősorban azoknak a szíreknek a lelkiismeretén lelkiismeretét nyomja, akik egymás ellen harcolnak, de természetesen a mi lelkiismeretünket is. Azért, mert még nem vagyunk képesek arra, hogy olyan formában lépjünk fel egységesen, amely jelentős nyomást tudna gyakorolni arra, hogy Szíriában a szír nép érdekében, a régió stabilitása érdekében véget vessenek a háborúnak. Január 22-én Genfben tárgyalások indulnak el, a humanitárius közösség pedig drukkol. Drukkol, hogy a tárgyalások végre békét hozzanak. Ez az egyetlen módja ugyanis annak, hogy a szír nép nyomorúságának véget vessünk. Nagyon fontos ülésen vettünk részt délelőtt az ENSZ humanitárius ügynökségeinek vezetőjével, a HCRC és az UNDP és a Világbank vezetőivel, valamint a fődonor országokkal és szervezetekkel, amelyek támogatják a szír népet. Az ülés három kérdésre összpontosított. Először átfogó választ kell adni a válságra. Átfogó abban az értelemben, hogy Szíriára és a szomszédos országokra kell ezzel célozni. Humanitárius segélyekkel, fejlesztési segítségnyújtással, makroekonomiai támogatással, különösen Jordániában és Libanonban. Hosszú utat tettünk meg annak érdekében, hogy a humanitárius és a fejlesztési közösség együtt tudja végre biztosítani azt, hogy az a szükséges, jelentős elkötelezettség a régió megmentésére és stabilizálására létrejöjjön. És szeretnék hálát, hálásan köszönetet mondani azoknak, akik átfogó válaszstratégiát dolgoztak ki a szírválságra. Az európaiak felé is hálámat kell, hogy kifejezzem, hiszen ők először voltak olyan előrelátók, hogy azt mondják, hogy a válság a jellegénél fogva, és az egész régióra való jelentős hatása miatt nem lehet humanitárius segéllyel megoldani. A helyi közösségeket, az országokat kell segíteni. Másodszorban a finanszírozás kérdéséről is beszéltünk. Az ENSZ a, ennél még soha nem adott kedden, e kedden ennél nagyobb támogatást, 6,4 milliárd dollárt a szíriai és a szomszédos országokban való intézkedésekre. Ez is azt mutatja, milyen szomorú a valóság, milyen rettenetesen növekszik a szükség Szíriában és a régióban. Egyre többen igénylik a támogatást, 9,3 millióan, majdnem 10 millióan vannak már. Az országot 6,5-en kényszerültek elhagyni. Azokat, akik a, a szomszédos országokba kényszerültek menni, azok 2,8 millióan vannak. Tudjuk azt is, amit a televízióból is látni, hogy a tél most egy olyan lakossággal, amely ilyen kemény körülményekhez nem fogott, nem szokott, mint az ideiek, szintén súlyosan érinti. Beszéltünk ezen kívül még az úgynevezett hozzáférésről is. Szírián belül az emberek, különösen az úgynevezett vitatott területeken, Nyilvánvaló, hogy a pénz semmit nem tud megváltoztatni. Csak akkor, hogyha vagy segítünk őket, vagy pedig a túlélésre adunk lehetőséget, vagy mindkettőre. Variemos, Peter Maurer igen kritikusan vázolták, hogy mennyire lényeges a mobilizálás, a nyomásgyakorlás mindenkivel, aki a konfliktus feleivel kapcsolatban van és tárgyal velük. Kritikus jelentőségű, hogy ne veszítsük el reményünket. Az ENSZ biztonsági tanácsa igenis képes lesz arra, hogy egy humanitárius állásfoglalásban hangsúlyozni tudja majd az elérhetőséget fogja biztosítani. Az UNICEF is egy olyan programot akar meghatározni, amelynek No Lost Generation, ne legyen elveszett generáció a címe, tehát, hogy mindenki Szírián belül oktatáshoz jusson, a betegségek megelőzése biztosított legyen számukra, és a szomszédos országokban a menekült gyermekek reményt lássanak. Arra, hogy iskolába járhassanak, védőintézkedések veszik őket körül. Sokat mondtam már önöknek. Akkor, amikor én a szír konfliktusra gondolok, és becsukom a szemem, a konfliktus arca számomra mindig egy gyermek arca. Nem a katona, nem a lázadó, mindig egy gyermek arcát látom ilyenkor. És határozottan úgy érzem, hogy döntő pillanathoz érkeztünk. A Genf 2, most, hogy napirenden van, a Kuwait 2. január 15-én, amely forrásgyűjtő gyűlés és megbeszélés lesz, a mobilizálás, amiben, a, amiben az Európai Parlament is részt vesz. Bízom abban, hogy mindez végre kedvet csinál az, a békéhez, és ezzel párhuzamosan a konfliktus áldozatainak, különösen a gyermekek és fiatalok számára segítséget biztosít, hiszen nekik kell az országot felépíteni, majd ha véget ér a háború. Ma a következő hetekben ez lesz a legfontosabb. Szeretném azzal befejezni, hogy erkölcsileg igen helyes, hogy segítjük a szír népet. Erkölcsileg helyes, hogy Libanont, Jordániát, Egyiptomot és Irakot, Irakot segítsük. De még ennél is több. Saját érdekünk is ez, hiszen hogyha nem tudunk határozottan lépni, akkor a régió robbanás szerű fejlődése, illetve robbaná, a, a, ezek a robbanások a régióban egyértelműen át fognak terjedni Európában is, tehát az önérdekünk és a mora az erkölcsi okok miatt is mobilizálni kell minden lehetséges erőt arra, hogy lépjenek. Köszönöm. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönjük ezt a nagyon hatásos beszámolót. Most az ENSZ titkárának adom a szót, aki a humanitárius helyzetekért felelős Valeri Amos asszony. Három percben tudom ennek megadni a szót, parancsoljon. Co-chairs, thank you uh, very much for the... Elnök asszony, társelnökök, köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy szólhatok ma a parlamenthez. Ahogy Georgieva biztos asszony az előbbiekben elmondta, ez a válság, amit szírválságként nevezünk, tulajdonképpen regionális válság, amelynek jelentős kihatásai vannak a globális békére és biztonságra, és közvetlen hatása az Európai Unióra is. Egyre jobban radikalizálódik a helyzet Szírián belül, tizen, mintegy 12 ezer különböző csapat, nagyon sokan külföldi katonákkal, sokan Európai Unióból érkező, Európai Unió országaiból érkező katonákkal. Egyre nagyobb a menekült áradat Szíriából az Európai Unió partjai felé. Gergőjeva biztos asszony a számokról is beszámolt. A számokon kívül ne feledjük azonban el azt, hogy a palesztin menekültek Szírián belül szintén súlyosan szenvednek a válság miatt. A logisztikai gátok és a szükséget szenvedő közvetlen elérési lehetőségének hiánya egyre égetőbbé teszi azt, hogy az alapvető szolgáltatásokat, a közösségeket fenntartsuk. Mint egy 200 ezer közösséget nem tudunk elérni, és 2,5 millió ember nehezen elérhető területeken él. Több millió sérülékeny és nehéz körülmények között élő él, sőt, a finanszírozás is egyre bonyolultabbá válik, arra vonatkozóan, hogy 2014-ben megfelelően ki tudjuk elégíteni az igényeket. 6,4 milliárd dollár az, amely most ide került, azzal a veszéllyel, hogy esetleg emiatt másút nem tudunk megfelelő választ adni, ha szükség van rá. Egészségügy, oktatásügy, vízellátás, szanit, szaniterellátás, mindaz, amit biztosítanunk kell a rászorulóknak sikerült megfelelően reagálnunk, annak ellenére, hogy igen, nagy kihívásokat jelentett mind az operatív, mint pedig a Szirián belüli egyéb helyzet. 3,4 millió embernek sikerült az élelmiszerprogramba bekapcsolódnia, több mint 10 millióan kaptak friss vizet, több millió gyermek vakcinával elláttak, több mint 3,2 millió ember pedig megkapta a legfontosabb nem élelmiszer alapú termékeket, de mindez természetesen nem, elég, nem elegendő a válság léptékeihez képest. A parlament támogatására és az Európai Unió támogatására is alapvetően szükségünk van, csak így tudjuk a jövőben a munkát folytatni. Mind a szírnép, mind a szomszédos népek megérdemlik ezt. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Antonio Gutierrez úrnak fel, adom meg a szót, aki főbiztos. Köszönöm szépen, elnök asszony! Több mint 2 millió 200 ezer eh, menedékjogot kérőt regisztrált az UHCR. Több mint fele ezeknek menedékjogot kérőknek gyermek. Soha nem láttam ennyire traumatizált erőszak által traumatizált gyermekeket, mint Szíriában. Több nő van közöttük, mint férfi. Nagyon sok nőt megerőszakoltak, illetve más módon aláztak meg. Ez teljes mértékben felháborító és elfogadhatatlan. Ezek az, az embereknek élelmiszerre, védelemre, tetőre van szükségük a fejük felett, egészségügyi ellátásra, vannak hiányosságok, még akkor is, ha mindent megpróbáltunk mobilizálni a súlyos, nehéz tér beköszöntével, ezek csak súlyosbodnak a gyermekeknek, csak egyharmada jár iskolába. Nagyon sokan szenvednek azok után, hogy a saját országaiban is szenvedniük kellett. A hiányosságok mellett sem lehetett volna biztonságban tudni a szomszédos országokban ezeket a menekülteket, ha ezek az országok nem nyitották volna meg határaikat. Ez nem azt jelenti azonban, hogy mindennel el tudják látni a menedékjogot kérőket a prostitúció, a korai házasságkötés megjelennek, mint jelenségek, hiszen ezekhez az eszközökhöz folyamadnak az emberek. Éppen ezért nagyon fontos a szíriai menedékjogot kérőket támogatni, illetve az őket befogadó országokat is. Elképzelhetetlen a gazdaságra, a társadalomra és ezeknek az országoknak a biztonságra kifejtett hatása. Libanonban Hát Libanon lakosságának 25%-a szíriai a menedékjogot kérő miatt. Nemrégiben jártam a szír-libanoni határon, a konfliktusos területek környékén, Omsz és Damaszkusz között, és egy kis városban 30 ezer libanoni élt, és több mint 50 ezer szíriai. Ez pedig nagyon-nagyon súlyos bármely országra, bármely társadalomra néz. Éppen ezért ezeknek az országoknak jelentős szolidaritásra van szükségük azért, hogy kezelni tudják az előttük álló kihívásokat. És ahogy Georgieva asszony elmondta, itt morális felelősségvállalás is van, de saját jól felfogott érdek is. Átterjed a konfliktus Libanonba, Irakban több ezeren vesztik életüket minden nap. A palesztin-izrael konfliktus még mindig nem sikerült elérni, ezek az országok is nagyon közel vannak, illetve a golf államok is, az öböl, öböl államok is. És ahogy Georgieve asszony elmondta, ez a konfliktus tovább robbanhat. Több ezer harcos van Szíriában, nagyon sokan európai országokból érkeznek, ezeket szép napon visszatérnek, és természetesen nem kapnak meg megfelelő támogatást a szíriai menedékjogot kérők, otthonukat elhagyni kényszerülők, az őket befogadó országoktól, és hogyha nemzetközi közösség nem fog össze, és nem állítja meg ezt a háborút, akkor mindannyian nagyon-nagyon súlyos árat fogunk ezért fizetni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Guterres úr. Most pedig az UNICEF igazgatójának, ügyvezető igazgatójának adom meg a szót, Antoni Lék úrnak parancsoljon. Oh, sorry. There we go. Thank you. This is a human catastrophe humanitárius katasztrófáról van szó, amely sokkal jobban súlyosbodik, mint ahogy mi erre reagálni tudunk. Akik ennek a tragédiának a, a humanitárius következményeivel foglalkoznak, ki kell, hogy mondják, hogy elég. Három év szenvedése után nagyon sok szempontból ez gyermekeket sújtó válság több mint fél, öt és fél millió gyermeket eh, érint ez a konfliktus, több mint egy millió gyermek távozott a szomszédos országokban menedékjogot kérőként, olyan országokban, amelyek már így is súlyos szegénységgel küzdöttek, és majdnem 3 millió gyermek Szírián belül él, illetve nem jár iskolába, vagy pedig rendszertelenül tud csak iskolába járni. Ezek eh, nem csak számok, hanem jövőket is takarnak, minden szem mögött egy egyéni eh, sors is található. Képzeljük el, hogy a saját gyermekünk nem járhat iskolába, elfelejti azt, amit megtanult, és nincsenek jövőbeni kilátásai. Képzeljük csak el, hogy a kisfiunk sír, olyan emlékek miatt, amelyet egyik gyermeknek sem szabad volna látnia, és képzeljük el, hogy Libanonban milyen életük van sátrakban a ott kérőknek, ahol hó van és fáznak, illetve járvány is kitörhet. Itt súlyosabb dologról van szó, mint, mint pusztán egy erős válságról. Ezeknek a gyermeknek a sorsa egy szálló múlik, és a teljes térség szempontjából meghatározó Szíria jövőjét a gyermekekre kell alapozni, olyan gyermekekre, akiktől megtagadják most az oktatásban részvételt, az oltásokat, és nincsen joguk gyermekkorukhoz. Ezek a gyermekek vajon egészségesen jól tápláltan nőnek-e fel, illetve megfelelő készségeket tudnak elsajátítani az oktatási rendszerben, hogy felülre felépíthessék Szíriát, ha egy szép napon esetleg visszatérnek, és ha visszatérnek, akkor nagyon fontos, hogy a megbékélés ott legyen a szívükben. Hogyha választ nem ezekre a kérdésekre, akkor tényleges veszélye áll fel annak, hogy ezt a szíriai gyermekgenerációt a reménytelenség áldozataivá tegyük és elveszítsük arra számíthatunk, hogy egy egész generáció nő fel készségek nélkül, és nem lehetnek termelékeny felnőttek. Beleértve a szociális kohéziót és a gazdaság növekedést. Egy kiábrándult, mérges generáció nőhet fel, akik, az er, akik szemben az erőszak szokványos maradhat. Olyanok, akiknek nincs veszteni valójuk, kizsákmányolhatóak, felfegyverzett csoportokat alkothatnak nem csak Szíriát érintik ezek a kockázatok. Azt gondoltam, hogy alternatívák nélkül átruházható mindez a következő generációra is, és az azt következő generációra is. És ezáltal, további konfliktusok törhetnek ki. Az UNICEF, a befogadó országok kormányai megpróbálják az iskolát bevinni a menedéktáborokba, amikor magas tápértékű élelmiszereket adunk nekik, oltásokat, akkor nem csak életeket mentünk meg, hanem arra próbáljuk meg felkészíteni őket, hogy Szíriát újból felépíthessék. Hát mindannyiunk számára nagyon fontos Brüsszelben, mindenki számára, Belgiumban, Európában, mindenki számára és a gyermekek számára nagyon fontos ez, hiszen mindenkinek veszteni valója van. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek a meghívást, köszönöm a folyamatos támogatást az ENSZ ügynökségei számára, az említett országok kormányai számára, az UNICEF támogatását is köszönöm, illetve köszönöm szépen a támogatásukat, és köszönöm a gyermekek számára nyújtott támogatást, akiket mindannyian dolgozunk. Köszönöm szépen! Sí, monsieur Leik. Köszönöm, Lék úr. Most pedig az ügyvezető igazgatónak adom meg a szót, a világszintű élelmezés program igazgatójának, igazgatóasszonyának, Erta Rinkuzen asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Provéra elnöknek, és köszönöm a biztos asszonynak is, valamint az Európai Parlament tagjainak ezt a rendezvényt. Amióta szeptemberben legutóbb beszéltünk, az éhség krízise elmélyült Szíriában. Amikor legutóbb beszéltünk, 3 millió embert élelmeztünk, ebben a hónapban már 4 millió ember lesz. És továbbra sem férnek hozzá humanitárius szervezetek a problémás helyekre nem jutnak el, és egyre nagyobb kihívások előtt állnak. Szíriában tehát hatalmas kihívások előtt állunk. 6,3 millió ember igényel életmentő e, étel vagy e, e, gyógyászati ellátást. Mi megerősítjük a jelenlétünket. Jövő hónapban megerősítjük az erőfeszítéseinket, ugyanis 4,4 millió 250 ezer embert kell majd ellátnunk. Ugyanakkor, um, amikor élelmiszert osztunk ki, akkor mindig életeket veszélyeztetünk. Nem értékelhetjük alá hozzáférési nehézségeket. Mondok egy példát. Az UNICEF-fel és az UNHCR-rel most egy légi hidat építettünk ki, ez az utolsó lehetőségünk, hiszen ez nagyon nehéz és nagyon veszélyes, de más opciónk nincs, hogyha ezeket az embereket el akarjuk érni a régiókban. Ahol emberéleteket menthetünk, meg Szíriában meg fogjuk ezt tenni. 350 ezer gyermek számára vezettettük be az iskola élmezési programot, 50 ezer szoptatós anya és terhes nő számára külön vouchereket vezettünk be, melyekkel elláthatják magukat, és ugyanakkor a befogadó családok is szörnyű terheket viselnek. A VP tehát 2,9 menekültel foglalkozik, készpénz és a voucherek um, jelentik uh, erőfeszítéseink lényegét, hiszen ezek költséghatékonyak és jót tesznek a helyi gazdaságnak. 260 millió USA dollárt uh, investáltunk Törökország, Egyiptom, um, Jordánia és Libanon gazdaságába. Köszönhetően a többi szervezetnek sokat tudtunk tenni. Éppen ezért külön, hogy emeljem ki, az önök szerepvállalását az Európai Parlamentben és az Európai Unióban, hiszen a krízis kezdete óta az önök politikai erőfeszítései életeket mentettek meg. Védjük meg az éhezőket, a nőket, a gyermekeket, um, hogy uh, ne váljanak áldozataivá egy ilyen politikai csatározásnak. Hiszen ha nincs politikai megállapodás, az humanitárius krízis tovább fog el, el fog mélyedni. Kérem tehát minnyájuk segítségét, és azt is kérem, hogy folyamatosan tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a humanitárius szervezetek hozzáférhessenek a rászorulókra, rászorulókhoz, és kérem azt is önöktől, hogy a politikai megoldáson munkálkodjanak. Nelson Mandela, Mandela azt mondta, mindig úgy tűnik, hogy lehetetlen egész addig, amíg meg nem oldották. Köszönöm szépen, kedves európai parlamenti képviselők! Köszönöm szépen a hozzászólását. Most pedig Jordan Rian úrnak adom meg a szót, aki igazgatója a válságmegelőzéssel foglalkozó irodának az ENSZ képviseletében. Ő a következő előadó. Parancsoljon! Köszönöm szépen társadalmokok, tisztelt parlamenti képviselők. Egy fejlesztési szempontot szeretnék még felvetni a krízi, szíriai válság kapcsán. Szíriában és a szomszédos országokban veszélybe kerültek a fejlesztési célok. Szíria fejlesztési céljait mintegy 35%-kal visszavetette. A lakosság 50, 55%-a szegénységben él, a háztartások megtakarítását elvitte a krízis. A munkanélküliség 50%-os, az ország 2,3 millió munkahelyet veszített el a befogadó országok. A, nem csak megváltoztattak a demográfiai egyensúly a befogadó országokban, hanem jelentős szociális feszültség is jelentkezett. Hatalmas nyomás nehezedik a társadalmakra, a szegénység is nagy kihívást jelent, és a feszültség kézzelfogható. Egy átfogó regionális stratégiára van szükség, amelybe az ENSZ ügynöksége, és reméljük, hogy a Világbank és az Európai Unió is közösen az nem kormányzati szervekkel, a civil szervezetekkel és a nemzeti kormányokkal közösen tesznek erőfeszítést annak érdekében, hogy a humanitárius erőfeszítéseket és a fejlesztési erőfeszítéseket eh, irányba állítsák. Nagyon sürgős, hogy megoldást találjunk a szíriai krízisre és ehhez minden szervezetnek válvetve közösen kell dolgoznia, hiszen csak így lehet biztosítani, hogy most kezdve, de hosszú távon a fejlesztés megvalósuljon. Az EU jelentős lépéseket tett eh, ez ügyben. Másodszorban pedig mind a libanoni, a jordániai nemzeti kormányok erőfeszítéseire is szükség van, és az alapvető életfenntartási e, intézkedéseket a szociális kohéziót szolgáló intézkedésekkel kell párosítani, és ebben az Európai Uniónak oroszlán rész juthat a Világbank, az ENSZ, egyszer válvetve, az ENSZ főtitkára találkozott a világbank elnökével, és reméljük, hogy az EU is csatlakozik az együttműködéshez annak érdekében, hogy az humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési segítségnyújtás céljait közösen igyekeznek majd megvalósítani, így segítve a reményvesztett embereknek, a fedél nélkülieknek, a menekülteknek, a védteleneknek, akik elveszítették az életben való hitüket és a bizalmukat. Köszönöm szépen. Pierre Vimont úrnak adom meg a szót, aki főtitkára az Európai Külügyi Szolgálatnak három percben kap szót parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Hiszen úgy gondolom, hogy nagyon alázatosnak kell lenni, hogyha halljuk, hogy mit mondtak az idegi felszólalók. Azok, akik tudják, hogy a humanitárius segítségnyújtás hányadánál, én diplomata vagyok, erről kevesebbet tudok. Három felvetéssel szeretnék élni. Az egyik, hogy mindabból, amit ma hallunk, arra következtethetünk, hogy a humanitárius helyzet és a humanitárius segítségnyújtás egyre nehezebbé válik, hogyha látjuk a számokat, amelyeket ma hallottunk, illetve hogy a Georgieva asszony mondta, 6,5 millió embert érint a segítségnyújtás. Hát ilyen léptékű humanitárius katasztrófával még nem volt dolgunk. Végezetül az egyedüli válasz csak az lehet, hogy jobban, mint valaha poli- most politikai megoldásra van szükség. Ez nagyon fontos. Csak a politikai megoldás teheti lehetővé azt, hogy ezt a lehetetlen helyzetet, ezt a szörnyen drámai helyzetet megoldjuk. Ez pedig a Genf 2-es konferencia kérdését veti fel, és ha jól értem, az elnök asszony azt kérte, hogy tegyek előrejelzéseket, de hát diplomata vagyok, a diplomaták soha nem bonyolódnak kávézációslásban de annyit szeretnék mondani, hogy január 22 éig nagyon nehéz napok állnak előttünk, és mindenkinek, akinek szerepe van a Genf 2-es tárgyalásokban, e, erőfeszítéseket kell tennie, elkötelezettnek kell lennie annak érdekében, hogy a Genf 2 sikeres legyen. Megtörténhet ez. Hogyha tehát el tudtuk indítani a folyamatot, el tudtuk indítani a folyamatot, és tudtuk, hogy nehéz folyamat lesz, de legalább mindenki leült egy asztalhoz Genfben, és így a két delegáció között, ha elindulhat a tárgyalás, akkor legalább egy folyamatunk lesz, és ez azt gondolom, hogy meg fogja változtatni a gondolkodásmódot Szíriában is. És hogyha sikerre visszük, és a Genf kettes konferencia valóban kezdetét veszi, akkor folytathatjuk azokat a bizalomerősítő intézkedéseket, melyekről beszélünk. Ezeket már most is meg kell tenni, késlekedés nélkül, de mind a rezsimre, mind az ellenzékre nyomást tudunk majd gyakorolni, hogyha elindultak a tárgyalások, annak érdekében, hogy az előttük álló humanitárius kihívásoknak fel, megfeleljenek, fegyverszünetet kössenek, a politikai elítélteket szabadon bocsássák, hiszen csak ez az a folyamat, amelynek segítségével stabilizálni lehet a helyzetet. Nem akarok a jövőbe tekinteni, de azt mondhatom, hogy egy nagyon fontos hónap áll előttünk Szíria jövője szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani az összes hozzászólónak a mutatásokért. Köszönjük azt, hogy megpróbáltak segíteni bennünket abban, hogy megértsük ez a helyzet elfogadhatatlan. Most pedig megnyitom a vitát, a képviselők is hozzászólhatnak. Két percben adom meg a szót, először de Kaiser asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, hogy ezt a panelt összeállította, nagyon sok színű előadóink vannak, és köszönöm szépen Georgiáva eh, biztos asszonynak az összes erőfeszítésért, amelyeket már hónapok óta megtesz ebben a kérdésben. Az első kérdésemet eh, Vimont úrhoz intézném. Vimont úr, ön beszélt a Genf 2-es eh, folyamatról, mi szerint ez nem könnyű folyamat, és nagyon fontos lenne olyan aspektusokat, aspektusokat belevonni, mint például a tűzszünet, a humanitárius segítségnyújtási koridor. Nem gondolom, hogy minden résztvevő egyetért önnel. Vannak olyanok, akik jobban örültek volna, ha valami rövidebb dolog valósul meg. Basárról szóló vita is megjelenik. Én önhez hasonlóan gondolkodom. Azt gondolom, hogy nagyon fontos konszenzus felé tartani, ahol, ahol olyan válaszokat is találunk, amelyek ugye nem döntőek, de el kell gondolkodni arról, hogy milyen mennyire lehetséges az, hogy az az opció valósul meg, amelyről ön beszélt. A szír menedékjogot kérők, akik körülvesznek, akik itt vannak például Belgiumban, a Genf 2 kapcsolatban sok aggályt vetettek fel, és ennek fontos, hogy Basár távolzon, úgymond nagyon fontos lenne. Tehát a humanitárius probléma a legfontosabb, a politikai problémák másodrangúak. és nagyon fontos, hogy ezek kérdéssel intenzíven foglalkozzunk. A második készésemet, a kérdésemet a panel egészéhez intézném. Nem tudunk sajnos mindenkinek segíteni, a lehetőségeinken túlmegy. Ez Kuzen úr beszélt a konkurenciáról, a szegény családok között, a tél közeleg, Libiába, Libanonba és Szíriában látogattam három hónappal ezelőtt, már akkor is veszekedtek a családok, ki az, aki segítséget kap, ki nem. Megvonják-e a segítségnyújtást valakitől, és hogyha igen, akkor milyen szempontok alapján történik mindez? Tehát vannak olyan családok, akik kaptak korábban segítséget, de most nem kapnak, mi alapján vonják meg tőlük ezt. Elnök, köszönöm. Végel úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vilmot úr, ön nem kapott egyedül tapsot, én meg szeretném önt feltétlenül tapsolni, mivel ön a békéről beszélt, illetve a probléma békés megoldásáról. Én gratulálni szeretnék önnek, hiszen a konfliktus teljes ideje alatt három év óta beszél erről a témáról, de nem sokan vagyunk sajnos sokan vannak, sokkal többen voltak azok, akik a háborúban hittek, és úgy gondolták, hogy a probléma súlyos leegyszerűsítése mindez, és sokan voltak azok, akik úgy érezték, hogy egyetlen lépéssel azzal, ha megszabadulunk a rezsimtől, megold, megoldja a helyzetet ebben a bonyolult országban. Ez azonban nem következett be, mert hát most egy katasztrofális helyzetben vagyunk, és természetesen ez a katasztrófa megérdemli azt, hogy teljes mértékben bekapcsolódjunk a megoldásba. Ez azonban következmény, annak a ténynek a következménye, hogy mi Európai Unióként, a nyugat-európai országok nem voltak készek arra, hogy a kihívással szembenézzenek. Inkább szemet hunytunk a problémák felett, és igenis felmerült annak a lehetősége, hogy az al és más exém csoportok átveszik a hatalmat. Két évvel ezelőtt, amikor ezt megemlítettem, akkor valaki arra leckésztetett, hogy én fantomszerű problémákról beszélek, nem tényleges problémákról, hiszen az al soha nem teszi be a lábát Szíriába. Most ez bekövetkezett. Vilmot úr, remélem, hogy Ön folytatja a munkát a béke érdekében, és én nagyon örülnék annak, hogyha Európa erőteljesebb szerepet játszhatna ebben a béke folyamatban. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Nagyszer úrnak adunk szót, parancsoljon. Vielen Dank, Frau. Äh, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéseket, amelyek mindenki számára megrendítők voltak. Tudjuk, hogy drámai a helyzet, de hogyha ezeket a beszámolókat halljuk, akkor újra a hideg futkarászik a hátunkon. Nagyon jó háttéranyagokat kaptunk, és tudom, hogy a bizottság és a biztos maga nagyon elkötelezett a szíriai ügyben. Van itt egy lista a pénzekről, amelyet a különböző tagállamok fizettek. Lehetne erről vitázni, hogy az egyik vagy a másik tagállam többet fizessen de én nekem azt tetszen, azt szeretném, hogy az ilyen humanitárius intézkedéseket egy európai mechanizmus szolgálna. Létezett egy bankmentési mechanizmus, de humanitárius segítségnyújtási mechanizmus nincsen. Ez egy olyan cél, melyet ki kell tűznünk magunk elé. Másodszorban. A tagállamokat sajnos nem látom felsorolva a tekintetben, hogy hány menekültet fogadtak be de ha 2,3 millió menekültet számot látom, Törökország, Irak, Libanon és Jordánia fogadta be őket, hát akkor ez szégyen teljes, hogy a tagállamok mit tesznek Európában. Az én hazám arra volt hajlató, hajlandó most, hogy 5000 helyett 10.000 szír menekültet fogadjon be. Talán egy picit többet, de hát ez tényleg csepp a forró kövem. Úgy gondolom, hogy a blame and shame vádold meg, és hagyd szégyelje magát, eljárással kell járni, dolgozni, meg kell akadályozni, hogy egy második Lampedusa jöjjön létre, és a belügyminisztereknek valamilyen komoly lépést kell tenniük annak érdekében, hogy a humanitárius katasztrófa kezelhetővé váljon. Merci. Je donne la parole à Madame Sargentini. Yes, thank you, Chair. And... Köszönöm, Mindez alapján, amit eh, Neuser úr mondott, szeretném Antonia Kuterásztól a következőt kérdezni. Lehetőségünk volt arra, hogy a Szíri-Jordán határon ellátogassunk a menekült táborba, még tavaly februárban. Azóta csak nőtt a tábor. Azt hiszem, Georgieva asszony meglátogatta Bulgáriában is az UNHRC táborait, ahol eh, a helyzet, ha jól tudjuk, eh, rémítő. Tisztában vagyok azzal, hogy az Európai Unió az egyik legnagyobb eh, UNHCR finanszírozója, és biztos vagyok abban, hogy ezt továbbra is így kell tenni, de el tudná elmondani nekünk most, hogy mit, mi az, amit még tehetünk? Mi a felelősségünk? És mit várnak tőlünk, hogyan segítsünk a jordánokon, törökökön, libanoniakon, irakiakon. Hogyan tudunk nekik segíteni abban, hogy be tudják fogadni a szír menekülteket? Mit várnak el az Európai Uniótól a szír menekült válság megoldásában? Köszönöm szépen. beaucoup. la parole Madame Gomez. Köszönöm szépen, Gomez asszonynak adok szót. Ha jól tudom, akkor most a humanitárius helyzetre kell, hogy figyeljünk, ahogy Antonio Guterres is mondta. A humanitárius válság soha nem fog befejeződni, hogyha nem állítjuk le a háborút. Úgyhogy a kérdésem az, hogy Guterres úr és mindenki, aki ott volt a helyszínen, milyen tanulságokat tud nekünk megfogalmazni, amivel talán közelebb visz ahhoz, hogy megtaláljuk a politikai megoldást. A Genf 2, hogyha valóban beválik, és mindenki részt vesz benne, aki lényeges. Az iráni megállapodás vajon pozitív hatással lehet-e arra, hogy mindenki a Genf 2 tárgyalásokra eljöjjön és leüljön az asztalhoz? Értem természetesen azt, hogy szükség van a pénzre, és szükség van arra, hogy hangsúlyozzák a válságot és a drámai oldalát. De ugyanilyen fontos, vagy még fontosabb, hogy mennyire tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy politikai megoldást találjunk. Köszönöm, Svensson úrnak adok szót. Tack så mycket för ordförande eh, och tack för den information. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is mindezt a tájékoztatást, amit ma hallottunk azoktól, akik valóban ismerik a helyzetet. Elhangzott, hogy katasztrófa előtt állunk, de talán nem is igazából jól mondom ezt, hiszen a katasztrófa közepében vagyunk. És szélsőségesek, fanatikus csoportok is ott vannak. Olyanok, akik eh, csak súlyosbítják eh, az erőszakot. Január 22-e pedig továbbra is eh, érvényben van, de a világ színpadán mégiscsak kell, hogy legyen olyan, aki elgondolkozik azon, hogy mi lesz január 22-e után politikai értelemben. bármennyire is reméljük, abból kell, hogy kiinduljunk, hogy a fanatikusok, és egyre többen vannak, többi és többféle ilyen csoportosulás van, nem fogják adott esetben tartani magunkat, magukat a genfi döntésekhez. Tehát egyfajta reményt keltenek bennünk január 22-ével kapcsolatban, ezt értem. De azután is, hogy lesz, azután is megmaradnak még a fanatikusok. Lehet, hogy több mozgásterük is lesz ha semmi nem történik. Tudom, hogy ez nagyon pessimistán hangzik most részemről, de hogy lehetne mégis mást tenni? Siva. Lőpseve asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagy örömmel veszek részt ezen a megbeszélésen, és köszönöm, hogy megszervezték. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, hogy megbeszéljék ezt a problémát. A menekültekről szólva figyelembe kell vegyük, vegyünk több kérdést is. E, ezeket nem személynek tenném fel konkrétan, csak szeretném, hogyha mindannyian végig gondolnánk. Hogyan lehet a menekültek problémáját az illegális bevándorlás problémájától külön választani? Ez egy súlyos probléma, és teljesen más megoldást igényel. Másodszorban, hogyan lehet segíteni a szomszédos országok, országok helyi közösségeit a menekült helyzetben? Aztán nagyon örülnénk, hogyha konkrét javaslatokat hallhatnánk. Persze fontos békéről beszélni, és az elvekről, a probléma megoldásának elveiről, de azért konkrét javaslatokra lenne szükség. Guterres úr ellátogatott Bulgáriában, látta az országban a helyzetet. Talán más országban is ugyanez a helyzet. Ezzel kapcsolatban van-e valami megjegyzése, javaslata, hogy hogyan lenne, ezek, hogyan lehetne ezekben az országokban, vagy olyan országokban, mint a saját hazám megoldani ezt a problémát? Hiszen rendkívüli hatással van ránk is ez a problémakör. Parole a Madame Ludford. Ludford asszonynak adok szót. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen Sargentini asszony kérdéseit folytatom én is. És konkrétan Gutierrez úrnak tenném fel a következőt. Azzal kapcsolatban tehát, amit az előttem szóló kérdezett, hogy milyen tanácsot lehetne adni a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne tovább segíteni a menekültválság megoldását. Konkrétan a kérdésem a következő. Mely, milyen területen lehetne azt elérni, hogy az Európai Unión belül a tagállamok több menekültet fogadjanak be, vagy áttelepítés, vagy humanitárius segítség? Mi az, ami tehát a befogadáson kívül még lehetséges? Erre vonatkozóan milyen konkrét javaslatai vannak? Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Most pedig Stefano Manservisi úrnak adom meg a szót, főigazgató, a belügyi főigazgatóság főigazgatója az Európai Bizottságban. Három percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást. És köszönöm szépen Malmström asszony eltökéltségét ebben a nagyon érzékeny kérdésben, hiszen a nagyon fontos kérdés ez belügyi szempontból is, csak néhány számadatra szeretnék kitérni. Összesen 65 ezer szíriai rendelkezik menedékjogi státusszal, kérőt 2011 óta ennyi a számuk, és két tagországban tartózkodnak legfőképpen, Németországban és Svédországban, más tagországokban vannak, és vannak szívmenedékjogot kérők, de a legtöbben Németországban és Svédországban. nem csak repülőképen érkeznek, hanem hajókon, és a Lampedusai katasztrófa katasztrófakor kiderült, hogy nagyon sok szíriai volt közöttük, sokan veszítették ki életüket, és szerettek volna Lampedusa-ba eljutni. Éppen ezért kezeljük a, a, a földközi tenger térségére létrehozott Task Force-on belül is ezt a témát, és remélem, hogy az Európa Tanács ezt megerősíti, annak érdekében, hogy megkapjuk a szükséges támogatást a tagországoktól pénzügyi szempontból is, illetve eszközök szempontjából is, amelyeket a visszatelepítésükre használható. A szárazföldi érkezést illetően a, a tél közelettével Törökországon keresztül próbálnak eljutni Európába, olyan országokba, Bulgária például, amelyeknek határa van Törökországgal. Bulgária az egyik legfontosabb célország, és jelentős mértékben érinti őket a menedéki jogot kérők száma. Ez nem azt jelenti, hogy Bulgária visszataszítaná, visszafordítaná ezeket az embereket, azt jelenti, hogy investálnunk kell a befogadásba is, illetve a kérvények továbbításába, kezelésébe, ezt pedig az Európai Bizottság az ügynökségekkel pontosan ezen feladozik, az UNHCR-rel, az ENSZ-el, pénzt is mobilizáltunk erre a feladatra, természetesen a pénz soha nem elég, de megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni. Szeretném ezen kívül még elmondani azt, hogy a következő lépés az lesz, hogy a visszatelepítést fogjuk erősíteni. 30 ezer a két táborban találkozók számára. Én azt javaslom, hogy 2011 első felében szervezünk egy konferenciát, és ezt kövesse egy koherens megközelítés. Nem szeretnénk egyedül maradni, nem pusztán konferenciát szeretnénk tervezni, szervezni, és el szeretném mondani azt, hogy ami a visszatelepítést illeti, nem csak a szíriaikkal szeretnénk szolidatást vállalni Libanonnal, Grúziával, hanem nagyon fontos más tagországoknak is segíteni, akiket a probléma érint. Olyan országok, amelyek objektív módon nehéz helyzetben vannak, például Bulgária, nagyon fontos, hogy őket is segítsük. Tehát ezt fog rájuk megtenni a jövőben, illetve szeretnénk a menedékjogi folyamatokhoz egyszerűsítettebb hozzáférést biztosítani. Szíriaikat nem küldjük vissza haza, de azt gondolom, hogy közelebb kell kerülnünk hozzájuk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Elis asszonynak adom meg a szót. Ő az Ennának a fő biztos helyettese. 3 minut. Thank you very much, Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt vendégek. 540 ezer palesztin menekült Szíriából a legsérülékenyebb, legkitettebb áldozata a krízisnek. Így hatalmas veszélyben vannak, és nagyon nehezen férnek hozzá a humanitárius szervezetek eh, a menekültekhez, eh, ugyanakkor a palesztin menekültek a legnehezebb helyzetben vannak. 270 ezer palesztin menekült Szíriából az országon belül ö, eh, többször kellett, hogy változtassa a helyét. Ezen felül 140 ezer palesztin ö, menekült kényszerült elhagyni az eredeti, azt a várost, ahova elsőre menekült. 80 ezer palesztin menekült Libanonba, Jordániába, Egyiptomba menekült, és volt, aki még akár Gázába is elment elkeseredésében. Jogi státus nélkül és a visszafordítástól való félelemben élnek, és volt, aki még Szíriába is visszafordult. A szíriai krízis a palesztin menekülteket egy újabb konfliktus áldozatává tette, és az arab-izraeli válság meg nem oldott voldához egy további krízis társult, egy ön örvénybe keveredtek ezek a szíriai palesztén menekültek, akik a stab, amelyből nem igen tudnak egyedül saját erőből kilábbolni. Gratulálok és köszönöm a libanoni kormánynak, hogy megnyitotta a határát, és így 50 ezer embert fogadott be, de azt is el kell ismerni, hogy egyre nagyobb kihívásokkal állnak szemben ezek a palesztin menekültek. A jordániai kormányt is felszólítom, hogy a non-refulman elvét érvényesítse, tehát a humanitárius menekülteket ne toloncolja ki Biztosítani kell, hogy a palesztén menekültek eh, túlélhessék ezt a válságot, és eh, idén új mikrofinanszírozási eh, aktivitást is elindítottunk Szíriában, több városban is. A közönség, közösség ellenálló voltát, a nagyon fontos a stratégia érdekében. 37 ezer emberünk dolgozik Szíriában, egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, humanitárius szolgáltatásokat nyújtanak. Ugyanakkor komoly veszélynek vannak kitéve, hogy áldozatul esnek az erőszaknak. December 2-án tizedik munkatársunkat veszítettük el, és 20 munkatársunk fellelhetetlen. A biztonsági helyzet továbbra is romlik, ezért a szervezetem a vésztervet készít elő arra az esetre, hogyha a helyzet tovább romlana. A 2014-es felszólításunk, 2014-es gyűjtésünk a palesztin menekültek megsegítését szolgálja, mikrofinanszírozási eszközöket alkalmazunk, valamint pályára segítési programokat indítottunk el. Iskola élelmezési programot is bevezetünk, hiszen továbbra is a gyermekekre koncentrálunk. A társadalmi és szociális dráma tanúi vagyunk, és éppen ezért reméljük, hogy nagy vonalú adományokat fogunk adni palesztin menekültek helyzete igen aggasztó, és szervezetem az UNRA külön mandátummal rendelkezik az ő támogatásukra. Egyre nehezebb helyben vannak, egyre kevésbé tűnik lehetségesnek az, hogy eredeti lakóhelyükre visszatérjenek, és így a palesztin menekültek a páriái ennek a konfliktusnak. Kérem az önök segítségét, de ugyanakkor politikai megoldásra van szükség ahhoz, hogy a szíriai helyzetet megoldhassuk, és igazságos megoldást találjunk a palesztin menekültek számára is. Köszönöm a támogatásokat és az észrevételeiket. Je vais maintenant donner, redonner la parole. Most pedig ismét megadom a szót három percben minden egyes korábbi előadónak, és kérem őket, hogy próbáljanak meg válaszolni a kérdésekre. Georgieva asszony kap először szót. Um, thank you very much for the uh, questions. Köszönöm szépen a kérdéseket, az észrevételeket. A humanitárius közösség képviselői itt vannak, nagyon hálás vagyok nekik. Voltak éppen három perc, a rendelkezésemre álló három percben három kérdésre szeretnék visszatérni. Egyrészt Gomes asszony kérdésére, hogy mit kell tenni. Mit tehetünk mi, mit tehet a humanitárius közösség? Nos, a mi feladatunk az, hogy felvázoljuk mindenki számára, hogy mi történik, ha nem sikerül békét kötni. Évről évre megtettük ezt. Múlt évben megmondtuk, hogyha nincs békem, akkor növekedni fog a menekültek száma, radikalizálódni fog a szíriai ellenzék, illetve a feszültség, és egyre több menekült jön majd Európába. Mindez megtörtént. Most pedig azt nézzük meg, hogy mi történik, ha a következő évben se sikerül békét kötni. Tudjuk, hogy vagy lépésről lépésre nehez, súlyosbodni fog a helyzet, vagy a robbanásszerű rosszabbodás esélye is megnyílt. Nagyon kritikus az idő, egyre drámaibban nőnek a szükségletek, és a válaszadási kapacitásunk, és a pénzről most nem is beszélek, csak a válaszadási kapacitásunkról, amely egyre inkább elmarad az igényektől. A politikai elhatározottság megoldásokhoz vezetett a vegyi e, fegyverek tekintetében. A világ félt a vegyi fegyverektől, de sikerült megoldást találni. Az a 25 ezer szír, aki meghalt, ők nem vegyi fegyvérektől haltak meg, hanem hagyományos fegyverek okán haltak meg. Ezek e, végeztek az életükkel, tehát azt kell látni, hogy nem csak a szíriaiak és a szomszédokat veszélyezteti ez a krízis, hanem minnyájunkat. Éppen ezért a mai ülésen is, és a többi ilyen ülésen is mindenkinek a figyelmét, és Guterres főmegbízott figyelmét is arra kell felhívni, hogy cselekvésre, aktív, békekereső cselekedetre van szükség. Hiszen nincs alternatívája a békének. Lejárt az idő, még 22 másodpercem van, másodszorban. Neuser úr, aki az európai e- humanitárius segítségnyújtási mechanizmusról beszélt. Európában elköteleztük magunkat a segítségnyújtás mellett, és a igyekszünk a lehető legkoherensebben fellépni, mi az Európai Bizottság és a tagállamok is mostanra, sokkal jobb helyzetben vagyunk, sokkal jobban ki tudjuk egészíteni a másik erőfeszítését, mint korábban. A probléma ma sokkal kevésbé bennünk rejlik. Mi sikerült, mi a humanitárius erőfeszítések oldalán forrásainkat és erőfeszítéseinket egységesítettük. A probléma azonban ma már inkább az, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy a többiek megerősítsék a fellépésüket az öbölmenti országok és az oroszok hogyan segítenének jobban. Persze meg kell akadályozni, hogy azt gondolják, hogy partnerink azt gondolják, hogy moralizálunk és oktatgatjuk őket, de azt gondolom, hogy hogy mindenkinek ki kell vállalni a részét a krízis megoldásában. Utolsó észrevételem pedig a konkrét ajánlásokra vonatkozik. Tudjuk, hogy mi működik. Guterres fő megbízott itt van körünkben, biztos említeni fogja ezt a kérdést, hogy tudjuk, hogy mi működik és mi nem, és mindig és eh, részletesen meg tudjuk mondani, hogy mely intézkedések eh, hoztak eredményt az emberek szenvedésének csökkentése, vagy más területen. Tehát a tagállamaink is remélhetőleg a nemzetközi közösség is használja majd ezeket a tapasztalatokat. Köszönöm. Köszönöm. Valeri Ámosz asszonynak adom meg a szót, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is egy általános megjegyzést szeretnék tenni. Az elmúlt év márciusában több millió embert érintett ez a válság Szíriában. Most 2,9 milliónál járunk, tehát nagyon-nagyon megugrott az érintett emberek száma, és ezt nem engedhetjük meg. Tehát minden egyes erőfeszítést meg kell tenni, annak érdekében, hogy politikai megoldásra jussunk. Tehát még akkor is, hogyha holnap meg kéne, megállítatnánk a háborút, a hatás a Szíriára és a szomszédos országokra nézve évekig érezhető lesz. A szíriai gazdaság 80%-át elvesztette a pénz, nem az értékének, az iskolákat, kórházakat tönkretették, súlyos csapát sérte a szíri gazdaságot, és jelentős infrastruktúrák károsodtak. Azok az emberek, akik elmenekültek, minél hosszabb ideig tart mindez, annál hosszabb ideig nem tudnak majd visszajönni esetleg. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a GAMP 2 sikerét. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy mit tanultunk a, a helyszínen végzett munkából, illetve e, mi segíthetné a megoldás keresést. Először is azt gondolom, hogy nagyon sürgető az, hogy emlékezzünk a konfliktus hatására, az emberekre kifejtett hatására, különösen ami a civil védelmet illeti, tehát nagyon fontos, hogy az embereket helyezzük a megoldáskeresés középpontjába. Minden egyes országot be kell vetnünk, vagy a kormányt, vagy pedig a helyszínen működő szervezeteket, és segítenünk kell őket abban, hogy közösen értelmezzük a humanitárius hatást. Azért, hogy a humanitárius kérdéseket potenciális bizalomépítési eszközként is megragadhassuk az érintett felek között. És mindenkit emlékeztetnünk kell arra, hogy milyen hosszú távú hatása van ennek a konfliktusnak. Minél hosszabb ideig tart mindez, a terrorista csoportok ezt annál inkább megragadják, és egyre nehezebb lesz a békét megteremteni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Antonio Gutierrez úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy 25 év után újból itt lehetek ebben az élénk parlamentben. Szeretnék toleranciát kérni mindenkitől. A legsúlyosabb dilemma, ami felmerül, amikor kevesebb forrás van, mint igény. Libanon kapcsán ez már felmerült mi a programjainkat az ügynökségekkel együtt szerveztük, és három módon igyekeztünk foglalkozni a hiányosságokkal. Nincsenek eszközeink arra, hogy megfeleljünk az összes igénynek. Életmentő tevékenységekre van szükség elsősorban, ezek prioritást élvednek, a hatékonysága további nagyon fontos, tehát fontos anyagi támogatást is juttatni, és a harmadik a célzott segítségnyújtás az igények felmérésével, az unhchr rel ezt közösen végezzük, és nagyon fontos, hogy mindig megfelelő döntést hozzunk a sérülékenységi szempontok figyelembe vételével. Jordániával 30 ezer családot támogatunk, és ez a legtöbb hogy megtehetünk. Tehát nagyon-nagyon kemény ezeket a döntéseket meghoznunk, de ezt csak úgy kerülhetnénk el, hogy ilyen döntéseket kell hoz, kelljen hoznunk, hogyha több forrásunk lenne. A helyi közösségek, az országok támogatása, pénzügyi támogatás nyújtása, ennek is öm, több módja van a stabilizálódási program Libanonban, Jordániában, a világbank által létrehozott alapok Libanonban, de ugyanúgy olyan fontos a tehermegosztás, mint a finanszírozás. A visszatelepítés azt jelenti, hogy állandóan menedékjogot kérőkkel van dolgunk, a humanitárius segítségnyújtás az átmeneti jellegű, olyanokat érint, akik nem rendelkeznek teljes menedékjogi státusszal, viszont van letelepedéshez való joguk, munkavállási joguk. 50 ezer embernek tudunk munkát adni, Németország 10 ezer szíriait fogad be, tud befogadni, ez a szám talán még növekedhet a jövőben, de nagyon fontos, hogy a határok nyitva maradjanak. Jordániát és Törökországot nem kérhetjük arra, hogy hagyják nyitva a határokat a szíriaik számára, és zárják le majd a határt, hogyha az emberek távoznak. Tehát nagyon fontos nem csak az, hogy a határok nyitva maradjanak, hanem nagyon fontos megérteni azt, hogy valami alapvetően nem működik. Amikor a szíriek Európába érkeznek, akkor nagyon fontos, hogy ne kerüljenek egy olyan hajóra, amely a földközi tengerben elsüllyed. Tehát itt családegyesítési kérdésekről is szó van, más intézkedések is kapcsolódnak mindehez, és ezeket el tudjuk fogadni annak érdekében, hogy akiknek támogatásra szükségük van, ezt megkapják. Hogyan lehet különbséget tenni az illegális és a legális bevándorlók között. Erre létezik egy irányelv, de ha valaki jelenleg Szíriából családdal érkezik, akkor uh, igenis uh, védelemre van szüksége ennek a családnak. Nem azért uh, távoztak az országból, mert jobb munkahelyet, munkát remélnek Európában. Tehát ebben az esetben támogatnunk kell ezeket az embereket. és természetesen akik eh, nem szorulnak segítségre, tőlük meg lehet tagadni a segítséget, illetve a menedékjogot. Ami Bulgáriát illet, mire van szükség? A nemzetközi szolidaritás nagyon fontos, hogy szálljuk Bulgáriával, az UNHCR Bulgáriában operatívá válik egy olyan rendszer keretében, amelyre korábban nem volt szükség. A bolgár hatóságok Bulgáriában, nemrégiben jártam Georgiával asszonynal, tehát fontos, hogy befektetések történjenek az integrációba, a befogadó központokba, hiszen Bulgária nem volt felkészülve, nem volt kész arra, hogy befogadja ezeket az embereket. Tehát nagyon fontos, hogy a beáramlást európai problémának tekintsük, és ne csak az érintett országok problémájának. Tehát Törökországon keresztül a mediterrán térségbe érkeznek az itt található országokban. És Svédország és Németország fogadta be a legtöbb szíriai. Nagyra értékelem az ő erőfeszítéseiket. Végezetül pedig Anna Gomes kérdésére visszatérve a politikai megoldásokra. Azt gondolom, hogy humanitárius megoldás nincsen, de nincsen katonai megoldás sem, azt gondolom. Ami azonban nem világos, az az, hogy azok, akik harcolnak és küzdenek, az érintettek megértették-e már azt, hogy nincsen katonai megoldás. A Genf 2-es célja ezeknek a résztvevőknek az egyasztalhoz történő leültetése, tehát fontos, hogy mindenki meggyőződjél arról, hogy ezt a háborút nem lehet megnyerni. Nem gondolom, hogy van politikai megoldás, mielőtt meggyőződött volna mindenki arról, hogy nincsen katonai megoldás. Ez a helyzet nagyon veszélyes, nem csak a térség számára, hanem az egész nemzetközi közösség számára. Köszönöm. Je donne maintenant la parole à Madame Etarin Cousin pour trois minutes. Három persze megadom a szót, a asszonynak. Köszönöm szépen. A főbiztos asszony megadta a főbiztos megadta azt a válaszatot, amire a menekültekkel kapcsolatban szükség van, de a befogadó közösségekkel valóban például adatokra van szükség. A háztartások mérete nő vezeti van-e földtulajdonuk vagy sem, kis földtulajdon vagy nagy, különösen a szegény háztartások esetében. Szírián belül ugye mondtuk, hogy 9,9 millió ember szorul segítségre, mi 6,5-öt tudunk elérni. Ők elsősorban az idp azok, akiknek 5-7-szer kellett eddig már költözni, ők a leg kritikusabb célszemélyek a rendszerben, és alapvetően nők vezette háztartásban élnek. Nagyon nehéz tehát azt meghatározni, hogy kit akarunk megcélozni. Megvannak a mechanizmusok arra persze, hogy, ki, hogy hogyan ö, igényeljenek segítséget az emberek, hogyha úgy érzik, hogy esetleg kívül maradtak. És mi is meghatároztuk, hogy kik azok, akik mondjuk nem sérülékeny, nem kitett emberek. Nagyon sok tanulságot lehet levonni. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban csak elmondani, hogy eh, megtanultuk, hogy az érdekek képviselete fontos, nem csak a mi részünkről, hanem az önök részéről is. Mert ugye azt láttuk, ahogy Georgieva biztos asszony mondta, akkor, amikor vegyi fegyverek eh, voltak, és a világ eh, megoldást eh, követelt a vegyi fegyverekre, akkor megtalálták a megoldást. Ha csak a világ nem követeli, nem lesz megoldás. Csak a világ nyomására. Azok, akik úgy érzik, hogy részesek kell, hogy legyenek itt az Európai Bizottságban, az Európai Közösségben és a teljes globális közösségben fontos, hogy lépjenek. Csak így lehet befolyásolni a helyzet politikai megoldását. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a teljes közössége a világnak hangot adjon annak, hogy politikai megoldást igényel, és hogy biztosítsák azt, hogy ne legyenek áldozatok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szót Megadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm szépen. Reményteljes dolgok is vannak ebben a szörnyű tragédiában. Az UNHCR ott van a helyszínen, és heroikusan, heroikusan de azt hiszem nagyobb összetartásban dolgozik, mint bármikor korábban. A humanitárius ügynökségek megpróbálják megoldani a humanitárius segélyek hiátusát. Világprogramok vannak az UNDP-vel, a VFDP és az UNDP konyhákat állítanak például fel azokon a területeken, ahol nincs élelem, de kevesen eh, betanítják a, a konyhák használatát. Az UNHCR-nek megvan ez a fantasztikus képessége, hogy helyi nemzeti csapatokat mobilizáljanak. Az UNDP pedig ilyen helyzeteken vissza tudja vinni az embereket a munkába minél gyorsabban. Csodálatos üzenet tehát ez, mégpedig az, hogy az, ember, az emberek érzékenyek, vissza akarják kapni az életüket, vissza akarják kapni a gyerekeiket, még azokat is, akik úgy érzik, hogy teljesen romban döntötték az életüket. Ha megvan a politikai megoldás, ha az emberek vége azt mondják, ahogy Tony Lake mondta, hogy elég, nem akarunk többet, nem, nem akarjuk ezt többet. Tehát ezt a hangot meg kell, hogy adni az embereknek a lehetőséget, hogy, hogy ezt a hangot hallathassák, felerősíthessék, médián keresztül, a világ minden pontján keresztül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a vezetők, bárhol is vezetők, képesek legyenek arra, hogy ezt a hangot felerősítsék, Genfen is hallassák. És, és egy soha nem fáradó globális mozgalom induljon el. Ez egy rendkívüli helyzet Szíriában, és a régióban véget kell ennek vetni, mert nagyon sokat érint, és fennáll a lehetőség annak, hogy ez a folytonos katasztrófa regionális dimenziójából globális katasztrófává vált. Meg kell próbálni tehát mindent, de ehhez sokkal több közös munkára van szükség. Csak így lehet biztosítani, hogy az emberek életét meg tudjuk változtatni. Köszönöm szépen, hogy lehetővé tették azt, hogy itt felszólaljunk, és igen nagyra értékeljük az Európai Parlament munkáját, és azt, hogy megtalálja a munkáját, hogy az, az Európai Unió adófizetőinek a pénzét úgy használják fel, amely ténylegesen segít. És a lehető leg... Három ENC ügynökség, amely a legnagyobb forrásokat kapta, és amelyek közvetlenül segíti a gyerekeket, menekülteket, a Európától kapta. És igen, emblematikus jelentőségű az, amit Európa globális szinten elérhet. Ezt láttuk már a világ minden pontján. Szerettem volna elmondani azt is, hogy a, a, a humanitárius biztosasszony, Georgieva biztosasszony személyében mind a humanitárius lépések képvisel, megfelelő képviselője, mint pedig a fejlesztési munka megfelelő képviselője az, aki az Európai Unió nevében eljár, és reméljük, hogy az együttműködésünk során valóban megtaláljuk annak lehetőséget, hogy változtassunk. Mindenkinek kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen én is. Szeretném most azt, ha meghallgatni hogy az Európai Unió hogyan töltheti be döntő szerepét ebben a konfliktusban, a konfliktus megoldásában, és milyen befolyást gyakorolhat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Valóban ez az, amivel minden nap próbálkozunk. A Genf egy konferencia óta mindig is segítettük, támogattuk az ENSZ-et. Bankinont először, eh, illetve Bankinont ezt megelőzően Kofi és is. Itt is hangsúlyoztuk most ezt. 2012-ben talán még eh, kicsit magányosabban álltunk, és akkor csak azt mondtuk, de már akkor is azt mondtuk, hogy csak politikai megoldás eh, elképzelhető. Kapcsolatba léptünk különböző szereplőkkel, ezeket a kapcsolatokat természetesen fenntartjuk. De egyre világosabban látja mindenki, mi a valóság. A különböző kezdeményezések, felfogások mind érthetők, és A cél, amit szeretnénk elérni, tehát az, hogy az ír, a szírelnök lemondjon, az átmenetet biztosítani lehet, ahogy a bizalomépítő intézkedéseket már most talán érvényesíteni lehetne, nos ez mind reményre ad okot. Fontos, hogy Genfen tovább tudjunk lépni. A Genfi tárgyaláson különböző kérdéseket és különböző folyamatokat lehet talán megtárgyalni és elindítani. Guterres úr joggal mondta, hogy még ha hosszú időbe is telt, de mégis eljutott mindenki oda, hogy csak politikai megoldás lehetséges, nem katonai. De ezt sem akarták sokáig elér, elismerni. Mindannyiunkat aggaszt a szírhelyzet. de talán most mégis, minthogyha egyfajta váltásra került volna sor. Kap, élnek a kapcsolatok, a, az iszlám csoportokkal is adott esetben, másokkal is. Tehát a, fej, a helyzet viszonylag gyorsan változik. És a Genf 2 konferencián arra kell majd figyelnünk, hogy felismerjük és egyáltalán elfogadják, hogy mi a tényleges valóság az országban. És ez alapján lehet az őszinte béketeremtő akaratot érvényesítetni. Ez egy eh, lehetséges megoldás, megvalósítható, de talán nem teljes, nemzet, nem minden nemzetközi partner győződött erről meg. Köszönöm szépen! szeretnék én is köszönetet mondani minden résztvevőnek, minden előadónak. Köszönöm, hogy elfáradtak hozzánk, és köszönöm azt is, hogy a válság dimenzióit és az ezzel kapcsolatos munkát bemutatták számúra, számunkra. Megvilágította azt, hogy mennyire bonyolult a helyzet. 6 millió ember függ humanitárius segélyektől, ahogy a, és az Európai Unió segítségétől is. Mindenkinek köszönöm a részvételt, és a szót még egyszer szeretném a biztos asszonynak megadni. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és úgy gondolom, hogy van minál gondolkozni Drágai, drámai helyzet, köszönöm, hogy itt voltak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 Et eh, alors, non, hein eh.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 Hölgyeim és uraim, kérem, hogy mindenki hagyja el az üléstermet, hogyha nem érdekli a következő napi rendi pont, amely a Kongói Demokratikus Köztársasággal foglalkozik. No interview. No, no, no, no, no. Can you do that outside, please?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 Nous arrivons au point 18 de cet âge. a 18. napirendi pontnál vagyunk, a Fejlesztési Szakbizottság eh, napirendjén, ez pedig a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő helyzet, véleménycserem. A eh, számbevőszék jelentéséről. Minut, donc eh, tenez-vous bien, on continue nous engageons maintenant ce débat avec la cour des comptes sur son rapport spécial du mois de septembre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a programot most folytassuk a szeptemberi eh, számvevőszéki jelentéssel. Jelentős számú szóbeli kérdés is érkezett. Nagyon örülünk annak, hogy eh, Veszberg urat itt üdvözölhetjük, aki a számvevőszéket képvisele, és a Kongói Demokratikus Köztársaság ház nyújtott támogatásról beszél. Kedves kollégák, önök is tudják, hogy a számvevőszék nem éppen pozitív jelentést adott ki a az ásványkincsekben gazdag, de amúgy igen szegény országról. Weisberg úr a biztonsági és katonai helyzetről, a, különösen a keleti térségek eh, kívú eh, tartományok helyzetéről is beszámolt a jelentésben, amely a hadsereg segítségével javult, de továbbra is jelentős bizonytanságok vannak más fegyveres csoportok eh, semlegesítéséig. Az ország keresi, keleti részében kell ezt megvalósítani, és különböző szinten próbálták meg az államvezetést is demo, demokratizálni a központi, a tartomány és regionális szinten. A polgári civil társadalom bevonását is próbálták megvalósítani. Ferfejke úr, mint rendkívüli megbízott, részt vett ebben a munkában a béke révén gazdasági fellendülésre és stabilitásra számítunk. Ez igen optimista perspektíva. Meg kell néznünk, hogy milyen tanulságokat lehet levonni az eddigi segélypolitikánkból. Természetesen fenntartható és tartós növekedésre kell számítani. Éppen ezért izgatottan várjuk rendkívüli jelentésének összefoglalóját. Veszberg úr, megadom a szót. Ladies and gentlemen, it... Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra az, hogy bemutathatom a kormányzás javításához nyújtott uniós támogatásról szóló tanulmányt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Miért kell egy állam törékenységéről auditot készíteni? Az jó irányítás egy alapvető európai elv és a harmadik országokkal való együttműködést alá támasztja, megerősíti. Az a tény, hogy egy másfél millió ember továbbra is konfliktus sújtott a területeken él, aláhúzza a nyomon követés az, az ellenőrzés jelentőségét. A jelenlegi programok, az eredmények, a programok eredménye is szerények voltak. Messze elmaradunk e területen a milleniumi célkitűzésektől. A következtetésünk az, hogy a jelenlegi munka módszer ezekben az államokban súlyos és jelentős változásokat igényel. Az audit azt is felmérte, hogy az Európai Uniós támogatás a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányzati, kormányzási javításához valóban hozzá a, meg a várt eredményeket. Az audit 16 EU finanszírozású pro, pro, projektekre vonatkozott a legfontosabb kormányzási területeken, a választói, az ága, a biztonsági reformok és a 2003-2011-es közti időszak alatt megvalósított centralizálás. Összesen 400 millió euró volt a projektek értéke. Nagyon fontos aláhúzzuk azt is, hogy egy kiegyensúlyozott formában próbáltuk a régi és az újabb EU projekteket értékelni, hogy a idővonalon tudjuk a projektek eredményét értékelni. Széles körben elismert, hogy Kongó a világ egyik legtörékenyebb, leglabilisabb országa, és éppen ezért ezt az országot választottuk, mint egy 1,9 milliárd támogatást kapott az összes partnerétől 2003-2011-es időszakban. Úgy találtuk, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat átfogó együttműködési stratégiát hozott, dolgozott ki a legfontosabb gazdasági, szociális és biztonsági igények lefedésére, mégis súlyos hiányosságok voltak az egyes programok szintjén. A programok kevesebb, mint fele hozta, vagy fogja várhatóan hozni az eredményeket. Az auditált időszakban az előrehaladás lassú, kiegyenlítetlen volt, és összességét tekintve korlátozott. A fenntarthatóság irreális perspektíva a legtöbb esetben. Bár az instabil kontextus sok mindent megmagyaráz, de mégis voltak olyan területek, ahol az eredmények elérését negatívan befolyásolta a rossz projekttervezés, a túlambiciózus projektcélkitűzések és a nem megfelelő kockázatkezelés, hiszen nagyon nehéz a végrehajtás környezete. A bizottság és a külügyi szolgálat nem használta fel kellőképpen a nemzeti kötelezettségvállalásokat a program elindításánál, vagy a végrehajtás legfontosabb stádiumainál. Azt javasoljuk, ajánljuk, hogy a nemzetközi támogatási programnak megfelelően, az instabil országok támogatási programjának megfelelően a külügyi szolgálat a következő intézkedésekkel gondolja, hogy az EU forrásainak megfelelő elköltését a következőkkel maximalizálhatjuk. Először is át kell tekinteni a, a projekt stratégiáknál a támogatás, a segély földrajzi eloszlását, és erősíteni kell a kongói kormányzat beszámoltathatóságát. Másodszorban. A kockázatok elfogadásánál a kockázat értékelést sokkal szigorúbban kell elvégezni, reálisabb projekt célkitűzéseket meghatározni, még akkor is, hogyha korlátozott az abszorpciós kapacitás az igen nehéz végrehajtási környezetben. Azaz gyenge a belső adminisztráció, korrupció, szakértőhiány, illetve korlátozott monitoring lehetőség áll rendelkezésre a helyszínen. Egy ilyen instabil környezetben a bizottságnak meg kell próbálni a, a célok és a reálisan elérhető szintek között egyensúlyt találni a harmadsorban. Kötelezettséget kell vállalni az országnak és az eredményekért. Az EU a kongói demokratikus köztársaság egyik legfőbb partnere. Ebben a partnerségben az EU forrásokat a partnerország kötelezettségvállalásához, célkitűzéseihez és kockázataihoz kell kapcsolni. A megfelelést ellenőrizni kell. Ahol eltérés van, az Európai Uniónak szilárdan időben és arányosan kell reagálnia, ha szükséges. Végül pedig az EU politikai párbeszédet is javítani kell. Megértőnek, de határozottnak kell lennie. Időben megfelelő csatornákon kell azt biztosítani. Amennyiben ezen elvek mentén járnak el, jobb lehetőség nyílik arra, hogy hatékony, hatékonyabb és könnyebben megköthető megállapodások köthetők, könnyebben elfogadható megállapodások köthetők az EU támogatással, így a források megtérülése is garantálható. Összességében elmondanám, hogy a jelentés megfelelő pillanatban született, hiszen a bizottság és a külügyi szolgálat véglegesíteni kívánja a Kongói Demokratikus Köztársaság EU költési programját a 2014-20-as időszakra. Az ajánlások tehát megfelelő időpontban érkeznek ahhoz, hogy az EU programok következő pénzügyi kereteiben belül megfelelően hatékonyak lehessenek. Köszönöm. Köszönöm, Veszberg úr. Most Bud Starsnak kellene megadnunk a szót, aki a jelent, az előadója. Sargentini jö, ö, kolléganő, mi lenne, hogyha imitálnád őt? Nem, nem tudod? Akkor egy kérdésem van, Veszmárk úr, ha nem bánja. mennyire volt elégedett akkor, amikor a jelentés publikációját követően sajtó reagálások jelentek meg. A sajtókiadvány annyira kemény volt, hogy a sajtó válaszok már egy, azt mondták, hogy 1,9 milliárd eurót el pazaroltunk a kongói demokratikus köztársaság trópusi erdőiben. Most, amit itt mondott, az sokkal mértéktartóbb. Valóban időszerű, és rámutat arra, hogy megfelelő kiigazításokra van szükség a finanszírozás beszámoltathatóságában is. Úgy gondolom, hogy valóban ez megérdemli hogy tárgyaljunk erről, ahogy ön is kérte. De mennyire volt elégedett a sajtókiadványokkal? Elnök úr most azt kéri tőlem, hogy a szabad sajtót auditáljam, ami persze nem feladata az európai számövőszéknek. De arra rámutathatok, hogy a sajtó néha hajlik arra, hogy azt arra csapjon le, ami a legérdekesebb és a legérdekesebb címeket adhatja. Meg kell, hogy mondjam, hogy én nem ismertem rá mindenre a címekből, amit a jelentésben elmondtam, de a médiát nem, ha megengedi, nem auditálom. Did you think that the press release and its tone and Gondolja, hogy a sajtókiadvány hangneme és megfogalmazásai megfelelően és pontosan tükrözték a jelentés tartalmát. Igen. Én szerintem nem. Akkor nem értünk egyet. Journalist and the politician uh, for some months to go still. Um, újságíró voltam, még néhány hónapig politikus vagyom, és meg kell mennem, hogy a sajtószabadságot nagyon nagyra értékelem, és a sajtókiadványok pontosságát is. Akkor a külügyi szolgálatnak adom meg a szót. Sir Douglas, Car Douglas Carpenter. Please. Carpenter úr. Well, thank you very much, uh, Chair. Köszönöm, elnök úr. Az én megjegyzéseimet eh, kiegészíti majd a bizottság, de engedjék meg, hogy a külügyi szolgálat nevében tegyek néhány megjegyzést. Természetesen mi is láttuk a sajtónyilatkozatokat, a sajtóbeszámolót, eh, és erről megvan a saját véleményünk, de a programozási időszakban a saját szerepünkre szeretnénk összpontosítani. Számos elvet szeretnék eh, kiemelni, amelyek megjelennek a jelentésben. Az első a kockázatmenedzsment. Az elmúlt héten jártunk Kinsasszában egy közös eh, misszió keretében a bizottsággal, és megvizsgáltuk eh, a 11-es program megvalósulását a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és megvizsgáljuk a politikai kockázatokat ebben a törékeny kontextusban, megnézzük az operatív Mm, kockázatokat, de azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és számos tanulmány is e, kitér erre. Mindig lesznek járulékos kockázatok, erre fel kell készülnünk, és ezt valahogy kezelnünk kell. Egy további elv, ami szintén fontos számunkra a 11-es finanszírozási programban, a folyamatosságot, előreláthatóságot szeretnénk érvényesíteni, ezek rendkívül fontosak. A különböző donorok között a munka megosztása, illetve a kormányok kötelezettségvállalásainak biztosítása, ez a kölcsönös felelősségre vonáson alapul, és egy hatékony politikai párbeszéden, amely eredmény orientált. Végezetül pedig, eh, ami a projekteket illeti, nagyon fontos, hogy realista, de ambiciózus célokat valósítsanak meg mindezek. Szeretnék egy szót szólni a politikai kontextus, kontextusról is, hiszen felmerült a kérdés a földrajzi felosztást illetően, illetve a finanszírozás elosztását illetően. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy fair legyen a földrajzi elosztás, például az egészségügyben, az oktatásban és más fejlesztési partnerekkel igyekeztünk ezt megvitatni, hogy hol leszünk mi aktívak, hol, ők lesz, hol lesznek ők aktívak, nagyon nagy országról van szó. Másrészt pedig tisztában kell lennünk a politikai közkontextus, kontextussal, kumpalai tárgyalások folyamatával, hiszen itt jelentős esély is van, és a nemzetközi közösségnek kötelessége van, hatékony szerepet kell, hogy vállaljon. Két további pontot engedjenek meg még, hogy megemlítsek. Az első, a legutóbbi misszió megpróbáltuk a konkrét kormány által vett felelősséget biztosítani az összes ágazatban, hatékonyak vagyunk, illetve fellépünk. Beszéltünk a miniszterekkel, tisztviselőkkel, és ez egy jó kiinduló pont a hatékony intervencióhoz az országban. A második megjegyzésem, nagyon is hiszünk abban, hogy ezeket a, az intervenciókat nagyon fontos megfelelő közfinanszírozási menedzsmenttel kitérni annak érdekében, hogy ezeknek az intervencióknak a hatását maximalizálhassuk. És az utolsó megjegyzésem a feltételek. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy mi itt a katonai megállapodás keretein belül mozgunk, ez pedig azt jelenti, hogy a politikai párbeszéd és a partnerségre támaszkodik ez a munka, és a Demokratikus Kongói Köztársasággal a kapcsolatainkat számos nemzetközi megállapodásra is alapozhatjuk, nemzetközi elvre, a kölcsönös felelősségvállalás beszámoltathatóság egy ilyen elv például, és reméljünk, hogy a politikai kontextus az AKC országok kapcsán szintén megemlítésre kerül. Köszönöm. Köszönöm. Kárpinter úr, a jelentés ezer rendőrről tesz megemlítést, akiket képzésben részesítettek, illetve őket felelősségre vonták. Gondolom nem tűntek ők el csak úgy az erdőben. De hol vannak ők? Mi történt velük? A szembevőszék ehm, válasz erre kérdésre nagyon megdöbbentő volt nem szeretnék kibújni a felelősségvállás alól, de azt gondolom, hogy ez a kérdés a program végrehajtásához vezet vissza. Bekapcsolódtunk számos felek, cselekvésbe, fellépésbe, a rendőrségi reformokba, az EU-pol E, missziójába, és megpróbáltuk az utánkövetést is biztosítani. Ez az egyik legnagyobb kihívás az említett misszió kapcsán a következő programozási időszakban, amikor egy biztonsági ágazati reformra térünk át. Fontos, hogy ezt a kormány e, vezesse, és ne kívülről irányítsák. Fontos, hogy fenntartható legyen mindez. Ez pedig azt is jelenti, hogy nagyon fontos biztosítani azt, hogy a rendőrök képzését egy hatékony személyes menedzsment politika kövesse, tehát lássuk azt, hogy ők hol tartózkodnak az országban, lássuk azt, hogy mit csinálnak, illetve milyen képzésben részesültek. Nem lehet újból felfedezni a rendőrségen belül a humán erőforrás menedzsmentet és a hatékony képzési politikát, a költségvetési politikát egyidejűleg. Tehát itt igenis jelentős kihívás van. Reméljük, hogy erre sikerül megfelelő figyelmet összpontosítani. Köszönöm. Pierre Amila úr a következő hozzászól az Európai Bizottság képviseletében parancsoljon önre szó. Köszönöm szépen. Én vagyok a DEFCO igazgatója, Kelet- és Közép-Afrikáért vagyok felelős. Meg szeretném ragadni a mai alkalmat, hiszen mi vagyunk a végrehajtásért felelősek, ahogy a diplomáciai szolgálatbeli kollégám ezt elmondta. Nagyon fontos a képzés, ez jelentős kihívás, és fontos, hogy az emberek így tájékozódhassanak új munkahelyek felé az adminisztrációban. Ami történt, a speciális rendőrségi képzés kialakítása a választások során, Miután sikerült ezt a munkát lezárni, az említett egység úgymond felbomlott, de a rendőrök továbbra is dolgoznak más egységekben, hogyha ezt pusztán képzési szempontból tekintjük, akkor nem veszett el a képzésük, hanem az emberek, akik korábban egy dolgoztak, már nincsenek együtt egy egységben, mert ezt korábban a választások miatt hozták létre, és mint említettem, ez felbomlott. Tehát nem um, szívottak fel, úgymond, ettől függetlenül. Folytatjuk a munkát a rendőrséggel, ami például a regisztrálást illeti, a rendőrök regisztrálását, olyan módon, hogy ez az adminisztráció, annak érdekében, hogy ez az adminisztráció professzionálisabbá válhasson, és megfelelő fizetést is kapjanak a rendőrök. Szeretnék néhány eh, megjegyzést tenni a számvevőszék jelentése alapján. Ahogy Pius biztos eh, elmondta, illetve Eston asszony főképviselő, mi a számbevőszik ajánlásait rendkívül komolyan vesszük. Tehát minden alkalommal, amikor ez segíthet bennünket abban, hogy javítsuk a politikában a teljesítmény, különösen a fejlesztési politikában, akkor nagyon örülünk annak, ha ezt megtehetjük. Szeretnék egy megjegyzést tenni bizonyos pontok kapcsán, amelyek elhangzottak. Hallottam azt, hogy az RDC egy esettanulmány úgymond a törékeny országok szempontjából, és ez lehetővé teszi azt, hogy általános következtetéseket vonjunk le a fragilis országokra nézve. Az a régió, amelyen én foglalkozom, vannak érzékeny, illetve sérülékeny országok, és nagyon-nagyon nehéz általános megkérdéseket tenni a fragilitással kapcsolatban. Vannak e, általános elvek, e, de nem gondolom, hogy e, a végkövetkeztetéseket mechanikus módon egyszerűen át lehetne venni egyik esetről a másikra. Az RDC kapcsán Malira vonatkoztathatnánk ezt a közép-afrikai köztársaságra, hiszen vannak rendkívül sérülékeny országok, amelyekről talán kevesebb híradás készül. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy milyen végkövetkeztetésre juthatunk, hiszen itt egy mintavételről van pusztán szó, és őszintén elmondtuk azt, hogy ez a munka csak nem régebben kezdődött, tehát nem lehet általános jellegű következtetéseket ebből levonni. A számvevőszék eh, következő kritikát fogalmazta még meg. A programokban az ambíció szintje, illetve hogy nem túl realisták a célok. Itt a kormányzásról beszélünk, a számvevőszék a kormányzása összpön, összpontosított, utána szerepel az igazságszolgáltatása, a választások, és ebben az ágazatban a projekteken keresztül megpróbáljuk az Európai Unió értékeit tükréztetni. Tehát nincsenek olyan értékek, amelyek eh, egy adott országra vonatkoznának se. Például, amikor választásokról van szó, és mi egy projektet dolgozunk ki, akkor nem azzal kezdjük, hogy azt gondoljuk, hogy a választások eh, feltétlenül szabad és eh, felválasztások lennek, hogy 25%-ban lennének szabad választások, a cél a százszázalékos megvalósítás, tehát az, hogy tényleg szabad és fair választások valósuljanak meg. Tehát túlságosan jelentős nagy, magas szintű ambíciókat fogalmaztunk meg, írja a számvőszék, de én azt gondolom, hogy nagyon nehéz volna ezt máshogy megfogalmazni. Egy további eh, pont a földrajzi eh, elosztás. A kollégám nagyon helyesen rávilágított arra, hogy megpróbáljuk lefedni a teljes területet, de az is világos, hogy az Európai Unió egyedül ezt soha nem fogja tudni megoldani. És a második kérdés, arról egyáltalán nincsen szó, hogy uh, ha mi tényleg um, változást szeretnénk elérni, akkor hatékonyaknak kell lennünk, és a többi országgal Együtt kell működnünk a Kongai Köztársaság más partnerével azért, hogy a feladatokat megfelelően eloszthassuk, illetve ezeket megfelelően földrajzi zónákra oszthassuk. Meg kell nézni, hogy mely területeken tudunk hatékonyan el, együtt dolgozni és ebben a 11. programban természetesen igyekszünk, igyekszünk majd erőfeszítéseket összpontosítani Kongóra. Ezzel kapcsolatban konszenzus szöve, született eh, Mary Robinson az ENSZ képviseletében. Ezt hangsúlyozta, és ezt támogatnunk kell, ahogy ezt már minden kolléga elmondta ami a szemőszegentését illeti, elhangzik az ownership hiányossága, tehát hogy az érintettek vállaljanak az ott élők felelősséget a projektekért, az ő kezükben legyenek ezek, tehát ez volt az első probléma, amelyel a kollégákkal együtt foglalkoztunk, és megpróbáltunk néhány minisztériumot meglátogatni, hiányoztak a tárgyaló partnerek részben, és ez egy jelentős hiányosság, hiszen itt a fejlesztési segítségnyújtásban nagyon fontos ezt a kiigazítást megtenni. És ez a téma, amelyel zárnám mondandómat, ez az egyik legfontosabb téma a metodológiát illetően a kondicionitás elvének alkalmazása. Ez nagyon fontos a segítségnyújtásnál, hiszen számunkra, hogy kollégám elmondta, nagyon fontos, hogy egy megállapodást kössünk a korányjal, kormányjal, a megosztott célokról megállapodjunk, tehát itt nem arról van szó, hogy feltételeket, dátumokat szeretnénk rájuk előtetni, előfeltételeket, ami megvalósítást illeti, a partnerség, a katonai megállapodás keretében ezt elindítottuk. Tehát nem tudunk egy mechanizmus minden egyes projektbe integrálni, amely egy folyamatos stop and go-t jelentene. Tehát mechanikus és bürokratikus módon megállítanánk mondjuk a projekteket azért, mert ezt, ezt az előfeltételt nem teljesítette valaki, ez tendencia, és vannak olyan tagországok, akik ez ilyen, ezt a típusú kondicionalitást szeretnék látni, ezt eh, erősítik. Számos projekt alapján a mi tapasztalataink katasztrofális eredményeket mutattak. Tehát nagyon fontos, hogy a, hogy tapaszt- a kondicionalitást elvét alkalmazzuk, de ez politikai kondicionalitás legyen, és az ítélet, eh, amelyeket az RDC partnerei hoznak, politikai jellegűek legyenek. Például támogatjuk a választásokat. Mondok egy tényleges példát. Az RDC kormánya a választások közepén megváltoztatja az alkotmányt. Ez nagyon rossz. Ezzel leállítjuk akkor a választásokat, folytassuk a munkát. Tehát itt felmerülnek ilyen kérdések, és ezekkel szembe is kellett, hogy nézzünk. Tehát fontos, hogy ezt az európai intézmények alkalmazzák. Tehát ilyen típusú dilemmákkal találkozunk a munka során. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szomorú, hogy ilyen kevés idő a rendelkezésünkre kérdés megvitatására, hiszen a számbevőszék egy nagyon részletes jelentést és erős jelentést készített. Másrészt jogos felvetéssel élt ön, mi szerint, hogy a kondicionalitás a dolog legszorosabb értelmében a fejlesztési kapcsolatokat teszi tönkre, vagy veszélyezteti a fejlődő országokkal. És ezzel bizony egyet kell, hogy értsek. De hát mégiscsak az adófizetők egyre inkább <clears throat> arra hajlanak, hogy a value for money elvét érvényre juttassak, tehát megnézzék, hogy az adóforintjaikat mire fordítják, és hogy milyen eredményekre vezet ez. Az Európai Unióban, illetve további országokban. Kérdezem tehát, hogy lát-e politikai értelmet a számvevőszék jelentésében, mely egy szigorúbb kondicionalitásra tesz javaslatot, amikor pedig ön azt tartja kívánatosnak, hogy a fejlesztési kapcsolatok az EU s a fejlesztési országok között mentesüljenek a kondicionalitástól. Valóban ez egy nagyon nehéz vita, hiszen úgy tűnik, mintha elleneznék, de nem ellenezzük. Azonban egy mechanikus megközelítést ellenzünk, mely az eredményeket definiálna. Egyrészt nem lehet unilaterálisan, egyoldalúan eljárni, hanem szerződésben kell uh, megkötni a megállapodásokat. Erről uh, szól az új megközelítés, és számunkra ez elfogadható. Szerintem így kell előre haladni. Az érintett kormánynak azonosulnia kell a céllal, és persze Ilyen módon számunk kérhetővé is kell tenni. De nem egy mechanikusan működő, jogilag kötelező dokumentum határozza meg a felelősségvállalást, hanem valóban fel kell mérni az eredményeket, és ez alapján el lehet dönteni, hogy szankciókat vetünk-e ki, felfüggesztjük a kifizetést, vagy más eszközt alkalmazunk-e. Azért, hogy lássuk, hogy a rendszer felfüggesztéséből eredő direkt és közvetett hatások nem súlyosabbak-e. Nos, a számbevőszék számára talán ez botránykő, hogy van egy kiszámíthatatlansági marzs is a fejlesztési politikában. Megadom ennek a szót. Valóban szomorú, hogy nincs több időnk, hiszen ez az egyik legizgalmasabb vita, melyet legalábbis ezen a héten lefolytattunk, a kondicionalitás, kérdéséről szerintem tovább még vitát kellene folytatnunk. A lédítás szerintem nagyon son fontos. Nem egészen értem. A politikai kondicionalitás és a projektorientált kondicionalitás közötti különbséget, nem akarom ezt tovább firtatni, de ugyanakkor mondjuk a bizottság a projektben való utolsó kifizetése mégiscsak egy emelt tart a kezében, ez egy kondicionalitás. Hogy ez most politikai -e, vagy projektorientált -e, nem tudom, de a bizottság mégsem eszköztelem. Hát ha volna időnk, akkor ön között Veszberg úr, és az egyiptomi jelentéstevő, illetve a palesztin a számvevőszék palesztin beszámolójának szerzője között szívesen hoznék létre egy találkozót. Meghívnám ide a bizottságot is, hogy tisztázzák közösen, hogy hogyan lehet eh, a performancia audit, a teljesítmény audit új funkcióját úgy alkalmazni, hogy ezek ne veszélyeztessék a szakpolitikai célokat. Nagyon érdekes volna tehát látni, ezt elmélyíteni, ezt a kérdést. De biztosíthatom önöket, hogy a DEVE szakbizottság nyomon követi ezt a kérdést, és most pedig megadom Éva Zsolinak visszatért elnökünknek a szót. Köszönöm. nous avons une transition tout trouvée entre le... Át, átmeneti állapotban vagyunk. Most a számvevőszék kell tárgyaltunk, de tovább lépünk a 19-es napi rendi pontra az EU fejlesztési együttműködés a törékeny államokban, kihívások és lehetőségek. Ez a címe a jelentéstervezetnek. Nagy örömömre szolgál, hogy a tanulmány szerzőjét üdvözölhetem itt körünkben. Szerzőit, melynek címe, még egyszer mondom, kihívások és lehetőségek. Mihail Galas és Edward Hedges az ODI-tól. Már is megadom nekik a szót. azért, hogy bemutathassák a tanulmány legfontosabb felismeréseit. Ezután pedig a képviselők kapják meg a szót, hogy kérdezzenek, megjegyzéseket éljenek, végezetül önök még egyszer megkapják a szót. tessék parancsoljanak. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Edward Hedger vagyok az Assistant Development Institute-tól. A prezentáció felét én tartom, kollégám a másik felét fogja megtartani. A jelentés, melyen megbíztak bennünket, a ingatag államok, a törékeny államokban vizsgálta meg a fejlesztési együttműködés lehetőségét. 2013. áprilisában kaptuk a megbízást, azóta történtek változások, fejlemények, és igyekszünk ezekre is kitérni az előadásunkban. Amíg megjelenik a prezentáció képen, elmondom, hogy négy fő üzenete van a tanulmányunknak. Az EU fejlesztési e, segítségnyújtásának e, hatását vizsgálva a törékeny államokban. Ez egyik az org, a szervezeti és, e, és szervezeti koherencia kötelme, illetve kívánalma, itt vizsgáljuk meg, hogy az EU szakpolitika és intézményei fellépésük során mennyire koherensek. Másodszorban az eszközöket vizsgáljuk meg, és a modalitásokat, a nyolc modalitást vizsgáltuk meg, és itt humanitárius megközelítésből a fejlesztési irányba való ellépést konstatáltuk, tehát sokkal inkább az intézményi kihívások jel kerülnek a figyelem homlokterébe. A harmadik, figyel, harmadik súlypont a kapacitás. Ez is különböző szakértelmeket, szakértelmet igényel, és feltettük a kérdést, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező emberek dolgoznak-e megfelelő intézményekben. A negyedik pedig a konfliktus becslés, értékelésre vonatkozik, különösen a EU fellépésének anticipatórikus természetére ö, kérdeztünk rá. És most már meg is jelent a prezentáció. Az első részben a szélesebb kontextusról fogok beszélni, fragilitásról, a törékeny államokról. Mikkel a kollégám pedig az specifikus kérdésekre fog kitérni. Én rövidre foghatom magamat. Változik a szegény országok képe, megváltozott a múltban is folyamatosan változik. Azt hiszem, hogy ez már már közhelyszerű ez a diagram, amit látható. De látható, hogy a szegény emberek nagy többsége ingatag vagy törékeny államokban él, és ez a, a arányuk nőni fog. Azaz tehát a fragilitás, a törékenység szorosan összefügg a szegénységgel, és ezeket nem lehet már külön választani egymástól mely a, általában a törékeny államok nem jó úton vannak az millenniumi fejlesztési célok elérése tekintetében. Vannak olyanok, amelyik egyetlen NDG-t, fejlesztési célt, célt sem értek el. Különböző módon lehet a törékeny államokat jellemezni. Például annak a kockázatával, hogy a fegyveres erőszak kitörésének az esélye mekkora és ez milyen ö, pusztító hatással járna az intézményekre. A törékeny államok listáját nézve láthatjuk, hogy itt mindig változik az összetételem ezeknek az államoknak de láthatjuk, hogy a közepes jövedelmű jelenség is megjelent, és különböző érdekes összetétel van ezeknek az országoknak. A korábbi vita ugye a generikus tulajdonságára kérdezett el ezeknek az országoknak, és azt mondhatjuk, hogy generikus tulajdonságuk nincsen. Lássuk a finanszírozás természetét a donorok te- részéről ez egy 2010-es már meghaladott alatt az OECD-től. E az USA a jelentősebb um, segélynyújtó, de az európai intézmények állnak a második helyen nagyon jelentős szerepet vállalva. Ötven milliárd dollárt uh, fordítottak uh, a törékeny államok támogatására 2010-ben. Ugyanakkor ennek a pénznek a fele, mint egy fele, hét államhoz került, már pedig nagyon sok törékeny államban. Beszéltünk a Kongói Demokratikus Köztársaságról. Ezek az országok már hosszú ideje segélyekre szorulnak rá, gyakran egy donátor segélyére szorulnak rá, mégpedig jelentős mértékben. Tovább lépünk. Lássuk azokat az elveket, amelyeket minnyáján elfogadtunk a jó gyakorlatok tekintetében. Legyen a kontextus a kiinduló pont, ne károsítsunk, ne okozzunk kárt, a preventív természetét erősítsük a segítségnyújtásnak, az államépítésre koncentráljunk, ismerjük fel a politika, a biztonság és a fejlesztési célok közötti kapcsolatot. Ne diszkrimináljunk, és az inkluzív, integratív és stabil társadalmak képítését támogassuk, a helyi közösségekre építsünk, építsünk a koordinációs mechanizmusokra, és a gyorsaság, valamint a fenntarthatóság és a kitartóság kategóriáit kapcsoljuk össze, annak érdekében, hogy megfelelő eredményeket tudjunk elérni hosszú távon az intézmény építés területén is. És utolsó szempontként eh, kerüljük el, hogy bárkit kizárjuk területileg vagy társadalmilag a segélyek eh, előnyeiből. A jelentésünk egyébként arra is rávilágított, hogy a legtöbb eh, segélynyújtó szervezet nem megfelelően van felkészítve, illetve további erőforrásokat igényelnek. Hogyha tovább lépünk, dolog performanciát vizsgálva, azt mondhatjuk, hogy komoly kihívásokkal állunk szemben. Itt megint a Kongói Demokratikus Köztársaságra utalok vissza, a KDK-ra utalok vissza, és azt kérdezzük, hogy mennyiben összekapcsoltak a nemzetközi erőfeszítéseink, mennyiben veszük figyelembe a segítségnyújtás negatív hatását. Azt gondolom, hogy a kihívásoknak nagyon jó összefoglalója ez a lista. A következő fólia még egy, kérd, egy kérdésre világunk rá. A, ez a legújabb fejlemények kerete, ugye a G7 plusz, a G7 plusz ön, ön kiválasztott csoportja. Voltak éppen, tehát 2011-ben ez a formalizált csoport létrejött ez egy olyan kiépoló, kiinduló pont, ahol uh, már nem a, hit, a hitel vagy a segítségnyújtók, hanem a rászorultak, uh, tehát a keresleti oldal fogalmazta meg az igényeit, uh, és kvázi a megfelelő támogatás menetrendjét dolgozták ki. Ennek a egyik fő eleme, hogy fel kell ismerni, hogy minden tagállam, minden államban speciális és specifikus a helyzet másodszorban. A hazai szereplőket, a civil társadalmat, a kormányt, a politikusok a legjobb, ismerik a legjobban a helyzetet, tudják megmagyarázni a fragilitást, és tudják ezt meghaladni. Ezt fel kell ismerni, ez a második üzenet. A harmadik üzenet pedig az, hogy a nemzetközi közösség a megelőző módusban nem működik olyan jól, mint a válaszadó módusban. Tehát a kihívásokat, a jeleket a nemzetközi közösség kevésbé érti, mint a konkrét, megtörtént drámai helyzeteket, mert könnyebben tud választ adni. Mindebből a fragilitási vagy törékenységi értékelés iránti igény fogalmazódik meg konzisztens és jól struktúrált anyagra volna szükség, de még ha nincs is ilyen anyag, nem is a rendelkezésünkre ilyen anyag, fontos, hogy legalábbis elvégezzük ezeket a kockázatbecsléseket, és most megadom kollégámnak a szót. Gavas, please continue. Kérjük tehát, hogy folytassa az előadást. Köszönöm, elnök asszony. Amint beállítom a mikrofont. Köszönöm szépen. Tehát, hogyha nagyon röviden egy eh, kis történelmi áttekintést adhatnék a szakpolitikai keretekről. A törékeny államokban vagy labilis államokban való részvételnél. A konfliktusprevenció és az erőszakos konfliktusok megelőzésére való EU program az EU külügyi szolgálatának az egyik legfontosabb célkitűzése. Ezzel integrált megközelítést is bevezettünk, amelyet fokozatosan átfogó megközelítésként kezdtünk el megismerni. Mindjárt kitérek erre. A 2003-as Európai Biztonsági Stratégia tulajdonképpen az államok hibáján, vagy az államok megbukásának, vagy hibás eljárásának megelőzésére szolgált. A bizottság átfogó felfogást, vagy megközelítést dolgozott ki természeti és egyéb válságokra, a biztonság és fejlesztés kérdéseire, amely a biztonság és a fejlesztés közti kapcsolatot hangsúlyozta elsősorban de a tanács is felhatalmazta az EU intézményeket arra, hogy EU akciótervezet dolgozzanak ki a konfliktusokra és a fragilitásra. Az akcióterv vagy instabilitásra. Az akcióterv célja az volt, hogy konkrét intézkedéseket vázoljon, amelyekkel az EU a négy területen a sérülékeny helyzetekre választathat. Az EU megközelítése, államépítés, az EU támogatás hatékonyabb átétele, és a negyedik a nemzetközi stratégiai partnerségek. De amit látunk, az az, hogy az Európai Külügyi Szolgálat jött létre, és ezzel tulajdonképpen késleltettük az akcióterv végrehozását. A változás programja szintén alá húzta, hogy a szegénység és biztonság, bizonytalanság között óriási erős összefüggés van. Végül pedig az akcióterv véglegesítésére és végrehajtására került sor. A külügyi szolgálat 2010, akciótervére 2012-ben a tanács a védelmi politika következtetéseit adta ki, amelyben felszólította a bizottságot és a főképviselőt, hogy fogalmazza meg határozottan az átfogó megközelítést. Múlt héten 2013 végén a bizottság és a külügyi szolgálat kiadta a közös kiadvány közleményét az átfogó megközelít, a külső konfliktusok átfogó megközelítéséről ellen még vissza fogok térni. Az EU intézményi felállása fokoz, és folyamatosan fenntartások voltak az EASZ, a külügyi szolgálat és a, a bizottság közti koordináció miatt a szakpolitikai tekintetben. Ez a megoldás ugyanis fragmentált a KS, a DEFCO és a külpolitikai intézkedések között, eszközök között. Egy külső szemlélő számára valóban átláthatatlan az, hogy a különböző egységek hogyan viszonyulnak egymáshoz és az EU delegációkhoz. Úgy láttuk, hogy ez súlyos mértékben korlátozta azt, hogy mennyire lehet befogadni a különböző eszközöket, amivel az operatív szinten az elkötelezettséget és a közreműködést erősíthetjük. Nézzük az eszközöket. Az EU számos eszközt vetett be, de ezek viszonylag egymással rivalizálnak. Három hosszú távú, az ENR, a HRDR és a rövid távú eszközök vannak, ezek között van a stabilitási eszköz, a CFSP és a humanitárius segély eszköze. Az EDSP boríték, amelyel a vészhelyzetek utáni helyzetekben mobilizálhatunk forrásokat. A stabilitási eszköz döntő részét rövid távú, nem programozható finanszírozásra használjuk. De van egy hosszú távú eleme is, amelyet a KS kereny, kezel az államintézmények, független média, stb. támogatására. A stabilitási eszköz várhatóan csak a konfliktus prevencióban ad segítséget, hogy haték, a hatékony válasz nem biztosítható más eszközökkel. Az időtartama is korlátozott, 18-24 hónap maximum. Ez is mutatja már, hogy a hosszabb távú preventív lépéseket várhatóan integrálni kell a DCR finanszírozta beavatkozásokba. De ez a korlátozott időtartam igenis befolyásolta a hatékonyságot. A hosszabb távú konfliktusprevenciós projekteket nem lehetett biztosítani, másod pedig a hosszú távú stabilizációt nem lehetett elérni az EU költségvetés támogatási mechanizmusai miatt is. A koncepció szerint az államépítő szerződések segítik az új megközelítés államépítő és békeépítő célkitűzéseit, de nagyon kevés gyakorlati bizonyíték van arra, hogy ezeket a szerződéseket hogyan lehetett azokban az országokban alkalmazni, ahol az új megközelítés érvényesült. Az államépítő szerződéseken kívül úgy tűnik, hogy nincs világos kapcsolat sem az új megközelítés és a stabilitási szerződések törékenységi fragilitási elképzelések között. Egyértelműen hiányzik ehhez a partnerkormányzatok folyamatban lévő stratégiája. Mi is tehát a komprehenzív megközelítés? A múlt hétig a kompre, az átfogó megközelítés felfogása nem bizonyult átütő erejűnek. Az ECDPMS kollégáknál kollégák a következőképpen határozták ezt meg. Az első kérdés az az, hogy miért ez a helyzet az EU-nak, miért van szüksége átfogó megközelítésre, mi a célja? Válságmenedzsment, konfliktusprevenció, békeépítés, államépítés, vagy az összes együtt? Másodszorban. Ki és kivel? Tehát ki vesz részt az EU intézményekből? A tagállamok hogy vesznek részt? Az EU partnerek? Hogyan vesznek szintet ENSZ, Afrikai Unió, NATO, civil társadalmak, partnerországok, ezek hogy vesznek részt? Kik a mozgatók? Harmadik kérdés, mikor? Rövid távú és hosszú távú kötelezettségvállalásról szól itt, és a kettő közti kapcsolatról. Miek a kilépési stratégiát? Az EU hogyan lépjen ki, vagy hogyan alakítsa át részvételét? A negyedik a hol ez pedig a földrajzzal kapcsolatos kérdés. Helyi, nemzeti, regionális és kontinentális szintű reakciókról van itt szó, és a különböző szintek közti kapcsolatokról. Felmerül azonban az a kérdés is, hogy legyen-e földrajzi prioritás, vagy az EU inkább arra legyen kész, hogy bármely eh, konfliktus sújtotta országban, vagy labilis országban közbelépjen. Az ötödik a tevékenység hatája. Szigorúan civil katonai kapcsolatok, vagy szélesebb biztonsági és fejlesztési tevékenységek legyenek-e? A 3D védelem, diplomácia és fejlesztés benne legyen-e? Vagy még átfogóbb legyen? és a kereskedelmet is magába foglalja. Hatodik hogyan lehet mindezt valóságá, valóságra váltani? Milyen intézményi mechanizmusok, milyen irányítási rendszer, milyen források, milyen operatív tervek, milyen ösztönzők és visszafogó elemek szerepelnek benne? Az új közlemény az átfogó megközelítésről több alapelvet is meghatároz. Elkötelezi az EU-t arra, hogy minden EU szereplő között egy közös elemzést fog elvégezni. Az EU lehetséges válsághelyzete kapcsolatos felfogását vázolja, a, a mi, miért kérdésre válaszol. A közös stratégiai víziót a válsághelyzetekre és a jövőben EU intézmények közti szakpolitikai területek közti kötelezettségvállalásra vonatkozóan, ez a miért és a ki kérdésre adott választ. Partnerekkel, ENSZ, NATO, civil társadalmakkal való együttműködést erősíti, ez a kivel kérdésre adott válasz. Beszél arról, hogy kötelezettséget vállal a hosszú távra, de rövid távon is különböző lépéseket tesz meg, nemzeti természetes szinergiákat biztosít. Ez a mikor kérdése prevencióra összpontosít, amikor diplomáciával, a korai figyelmeztetéssel és korai lépésekkel oldja meg a mit kérdést. Beszél arról, hogy hogyan lehet mobilizálni az, erő, az EU erősítő kapacitásait a közös célok támogatásában. Ez a hogyan kérdés, és arról is, hogy hogyan lehet jobban felhasználni az EU delegációinak központi szerepét az EU párbeszéd koordinálásában közös programozással például a tagállamoknál. Ez a hogyan kérdése. Ami hiányzik, az a hol. Nem beszél arról, hogy a földrajzi prioritások hol vannak, nem ad választ az akcióterv kérdése, nem ad akciótervet arra, hogy hogyan lehet mindezt valóságra váltani, valóra váltani. Nézzük akkor az értékelést amelyet az OECD monitoring felmérése alapján végeztünk, és egyéb bizonyítékok alapján, amelyre tehát figyeltünk. Az ábra az EU törékeny államokra vonatkozó erősségeit és gyengeségeit mutatja. Ez azt is megmutatja, hogy milyen jelentősége van a hosszú távú integrált megközelítésnek, és kötelezettséget vállal de súlyos fragmentáció is van az EU intézmények között. Másodszorban az EU eh, jelentős dolgokat eh, ért el a helyi kapacitások erősítésében a konfliktus megoldásnál, és eh, támogatja a békeépítő képességeket a regionális szervezetek szintjén, az Afrika béke, a közös kezdeményezés, az Ázsír és a többi. de a saját delegációbanyában nem elegendő a kapacitása és a szakértelme. Az EU a rehabilitáció összekapcsolásának megközelítését rövid és hosszú távon sikerült összekapcsolnia. De még hiányzik a rövid és hosszú távú eszközök közti kapocs. Ez a szürke program a az enyhítő programok vége és a rekonstrukciós programok közti terület lefedése még nehézkes. A koordinációt más szereplőkkel, mint ha végezni az EU, e de az ensz való együttműködés például továbbra is adhok jellegű. A tagállamokkal való együttműködés sokszor továbbra is a tájékoztatás, információ megosztás szintjén maradt. közös célmeghatározás, közös szerepmegosztás a szinergiák erősítése érdekében, a párhuzamoságok és hiányosságok elkerülése érdekében még hiányzik. Az EU erősebben figyel elszigetelt vagy sérülékeny területekre és közösségekre, de nem sikerült megfelelően alkalmazni a konfliktus elemzést, és nem megfelelő az értékelések minősége sem. A mainstreaming is gyenge volt. Az ú, a New Deal törékenységi, fragilitás értékenysége ezeket a célokat próbálja elérni, a hiányosságokat helyreállítani, és a, a konfliktus prevenciót fő irányba terelni. Nézzük meg, hogy mik azok a kihívások, amelyeket a sérülékeny, instabil államokkal kapcsolatban meghatároztunk. A fragilitás elsősorban az alacsonyabb jövedelmi országokban tapasztalható, de ahogy kollégám is jelezte, a törékenység nem pusztán ezeknek az országoknak a problémája. Úgy gondoljuk, hogy az EU-nak el kell döntenie, hogy a fragilitás elleni programot csak az alacsony jövedelmi országokra akarja kiterjeszteni, vagy pedig az érzékenységet is megjeleníti ezekben a programozban. A szélesebb értelemben van a vett földközi tengeri térség iránt, nyilvánvalóan érdeklődés kell, hogy mutasson az EU-e e kérdéskörben is. A parlamenti képviselők bizonyára szeretnének látni bizonyos ágazatokat, témákat, amelyeket segítünk ezekben az országokban, de nem szükségszerűen kell ezeket az EU intézményeknek folyamatosan követni. Több oldalú vagy kétoldalú egy források vagy formáknak több szakértelme lehet. De az, ahol az EU fontos szerepet játszhat ez az igazságügy és a közbiztonság. Jelentős kihívások vannak a nem hatékony partnerségekkel kapcsolatban is. Szervezeti implikációi is vannak mindennek az EU számára és a partnerségek kapcsán. A koordináció és kihívás a tanács szintjén, a főképviselő szintjén, ami aztán természetesen politikákban, intézkedésekben is megfogalmazódik az elintézmények alacsonyabb szintjein, vagy az instabil országoknál, vagy a kettő közti szinteken, a tagállamoknál. Kihívást jelent az is, hogy hogyan viszonyul az EU az országos szinten a koordinációhoz. Bár az EU nem vezeti a koordinációs próbálkozásokat, mégis a delegáció vezető ott ülhetne a legfontosabb tárgyalásoknál az asztal mellett. A belső fragmentáció. Mint mondtam, nyilvánvalóan ez a, az EU intézmények közös felelőssége is az országos szintű megközelítés és az EU szintű megközelítés, illetve a központi megközelítés véleményük szerint túl lassú. A koordináció a partnerekkel így nehézkes, és elveszik a stratégiák, döntések és kockázatkezeléshez szükséges információ. A decentralizáció a delegáció vezetők szintjére nagyon fontos rugalmasság is emellett. So it follows that the EU representatives in country need the skills, experience and judgment. A szakértelem természetesen szükséges-e szerep betöltéséhez megfelelő alkalmazotti létszámra és készségekre, képességekre van szükség. Biztosítani kell azt is, hogy a kifejezett emberek megfelelő szakmai tudással is rendelkezenek, amelyet megkíván a pozíció az eszközök és a rövid és hosszú távról való átmenet biztosítása ugyanígy fontos. Alátámasztható, hogy a többféle intézmény nem csak, hogy le, la, eszköz nem csak, hogy lelassítja az intézmények munkáját, de adott esetben meg is alá is áshatja a munkájukat. Befejezésképpen több ajánlást fogalmaztunk meg. Mielőtt azonban ezeket elmondanám, szeretném hangsúlyozni, hogy az EU által meghatározott gyengeségek nem térnek nagyon el más nemzetközi szereplő eh, gyengeségeitől. Vannak mégis EU-specifikus kihívások. A, az intézmények közti intézkedések fragmentálódása, nem megfelelő a, a finanszírozási eszközök koherenciája. <coughs> So we suggest that the EU azt javasoljuk, hogy az EU véglegesítse akciótervét, mert a közlemény ez nem akcióterv, az egy elvek sorozata. Másodszorban. Az EU-nak tisztáznia kell szerepét, feladatkörét intézményi szinten. Ezt már a külügyi szolgálat áttekintésében is láttuk. Tisztázni kell a KS és a bizottság és titkársági szolgálatai közti megosztást. A konfliktus prevencióval kapcsolatban új útmutatókat adtak már ki, de ennél tovább kell lépni. Azt javasoljuk, hogy az EU magas szintű koordinációs csoportot hozzon létre, és az, a KS is hasonló ajánlást terjesztett be rendszeres ülések a Relax csoporton belül, amelyet a főképviselő elnökölne. Javasoljuk, hogy eh, a döntéshozatali jogköröket az integrált programozásokra és a rugalmas forrásokra vonatkozóan a delegáció vezetők kapják meg az új programozási időszakban, folyamatban. Javasoljuk továbbá azt, hogy az Európai Unió határozza meg a labilis vagy instabil államokban való részvételének mélységét és szélességét, rugalmas választ tudjon adni, erősítse a rugalmas válaszadás lehetőségét a nem humanitárius eszközök biztosításánál. Végül pedig megfelelően terelje össze egy a, a tagállamokon kívüli EU költségvetés finanszírozási mobilizálására. Köszönöm szépen, most pedig Berman úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Köszönöm szépen, Mikaela. Richard Kiplingre emlékeztem, amikor önt hallgattam. Tehát a ki, mi, mikor, hogyan kérdése felmerült, és nagyon örültem, hogy megemlítette ezt a Riad Kipling vers idézetet. Amit hallottunk öntől, a következőket szeretném erre reagálni. Ez nagyon-nagyon érdekes információ, elemzés. Én azt gondolom, hogy az európai konfliktus megoldásnak egy nagyon fontos hozzáadott értéke a párbeszéd, a demokratikus engineering. Tehát akkor leültetünk embereket egy asztalhoz, és ők megpróbálnak kompromisszumot találni. Tehát ez egy olyan készség, amelyet a politikai kultúrákban, a társadalmakban, ha megtanulnak, akkor ezt exportálni kell egyre inkább. És azt gondolom, hogy ezt mi alul értékeljük, illetve ennek a lehetőségeit. Ajánlana ezt, hogy ezt a fraggis országokban alkalmazzuk második kérdése. Ön találkozott-e EU-s delegáció vezetőkkel, akik mondjuk panaszkodtak arról, nincs elég eh, manőverezési marsuk. Én ezzel többször találkoztam, nem tudom, hogy ez még mindig igaz-e. Viszont hiányzik az áttekintés, eh, Brüsszel nem tudja a delegációvezetőket megfelelően áttekinteni, és ez nagyon nehézé teszi a helyzetet, hiszen gyakran rugalmas reakcióra van szükség, túlságosan hosszú idő, amíg Brüsszelhez utalják az adott kérdéseket, és közös választ próbálnak megtalálni. Szörgentini asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Mikála, az ön kollégája Edvard az elején azt mondta, az előadás elején azt mondta, hogy a, a reagálásra mindig jobbak voltunk, mint a megelőzésben. Ez pedig egy olyan cinikus megjegyzés, de nagyon is sok mindent elkerülhettünk volna, ha láttuk volna ennek bekövetkeztét eljönni, illetve felléptünk volna. A áttekintést adott nekünk a technikai lehetőségekről, De ha, amikor színikus vagyok, akkor én azt mondanám, hogy ami hiányzik a fragilis államoknál, a politikai akarat. És nem szabad, hogy hagyjuk bekövetkezni azt, ami bekövetkezik, hanem megelőzően járjunk el. Próbáljuk meg elkerülni ezeket a helyzeteket politikai akarat nélkül a koherens megközelítés nem állja meg a helyét, tehát időben fontos fellépni. Nézzük meg a közép-afrikai köztársaságot. Nem gondolom, hogy bárki azt gondolta volna, hogy nekik esélyük van a stabilitásra, viszont meg, bennünket rendkívül sokkolt az, hogy a helyzet annyira súlyossá vált, amilyennél vált. Köszönöm szépen! Most az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Elena Denisza asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elena Jönetének hívnak eh, a válsághelyzetekkel, zsefragélis álmokkal foglalkozunk. Levkével eh, többször dolgoztunk együtt, és megtiszteltetés számomra, hogy képviselhetem a bizottságot. Én vagyok az osztályvezető, és fontosnak tartjuk a koordinációt, az összhangot, a különböző misszió kialakítását, az interneten mindenki utána nézhet ezeknek a missziéknek, és a házon belül koordináció biztosítása, ami az integráció, a speciális kérdéseket illeti a fragilitást, a programok kialakítását, illetve többek között az eredménykeretet, a stratégiai keretet, illetve az új deal megvalósítási stratégiáját, az LKS, a CSDF, CSDP keretében kereteket alakított ki, különböző főigazgatósággal való együttműködésben. Elnök asszony, én szeretnék kitérni egy pontra, arra, hogy mi történik az intézményekben az elmúlt két évben. Mint ahogy ezt öntől hallottuk, a tanulmány néhány hónapja elkészült, és egy másik tanulmányra is támaszkodik a konfliktus megelőzésre, illetve a béke fenntartására, konszolidására. Itt egy olyan helyzet lefedéséről is van szó, amely 2002 és 2009 közötti időszakot fedi le, Az interneten az ellentmondásos pontokra is felhívtuk a figyelmet, ezt közé tettük. Az eltökéltségünkre szeretnék kitérni a lépésekre, amelyeket tettünk az Agenda for Change-nek egyik mérföldkövehez, és nagyon fontos közös európai pozíciót kialakítani. Az Európai Unió egy új másik, egy új megközelítést alkalmaz a konfliktusok kezelésében. Elnézést, hogy sok időt veszek igénybe, és szeretnék reagálni mindarra, ami korábban elhangzott. Manélt kitűnő vitát volt alkalmunk folytatni, én csak webstreamingen keresztül tudtam ezt követni. Ne feledkezzünk meg a következőkről. Az úgynevezett államépítés, az állam megerősítése a fragilis országokban. A szociális szerződésben nem mindig jelenik meg, és a polgárok hiszen nagyon fontos, hogy számukra végezzük el a state building feladatát. A szociális szerződést három jellemző határoz meg, a helyi és önkormányzati szervek képviseletében. Tehát a legitimitás és az autoritás. Nagyon fontos, hogy ez a három elem megjelenjen, és óriási tipológiai különbségek vannak a frigis országok között. A főigazgató úr erre kitért. Közép-afrikai köztársaságban azt látjuk, hogy nulla, nulla szinten járnak ezek a jellemzők, más országokban, például Burkina Faso, itt pedig látjuk azt, hogy a legitimitás megvan, és az állam rendelkezik monopóliummal az erős alkalmazásában. De a legfontosabb, és ez illeszkedik a párbeszédbe is, a számvevőszékkel, tehát nagyon fontos, hogy az állam megerősítése egy politikai folyamat, ami veszélyben van, belső veszélyben van. és ezt nem szabad a saját értékelésünk alapján módosítani ezt. Erre támaszkodhatunk, például a kapacitások fejlesztésével, Fontos biztosítani azt, hogy a választások inkluzív jellegű politikai folyamatra tegyenek lehetőséget, és ne következzék be államcsíny például hat hónap elteltével, mint amire sor került a közép-afrikai köztársaságban. Fontos, hogy az igazságszolgáltatási rendszer, rendőrség megerősödjenek, és ezek ne függjenek kizárólag az erőtől, hanem a polgárokért legyenek. Tehát, hogyha intelligens módon lépünk fel a szociális szerződés értelmében, akkor sikerrel járhatunk. Fontos a valóságot tekinteni, a konkrét példákat, Szeretném felhívni a figyelmet néhány olyan elemre, amelyet megvalósítottunk a cselekvési tervekre, és fontosnak tartom azt, hogy jobb helyzetbe kerüljünk, foglalkozzunk ezeknek a fragilis országoknak a kihívásaival, a legitimitással, az állam autoritásával, ami a forrásokat illeti. Az elmúlt három évben kiadások, a bilaterális segítségnyújtás a fragilis országok számára progresszív módon növekedtek, mégpedig 45 százalékról most 55 százaléknál járunk. Itt most nem sem fel az összes békefenntartás és békefenntartási programot, mint az African Peace Facility. A joint programming esetében mindent megtettünk annak érdekében, hogy másik eh, alapból indulhasson ki ez a program, mint korábban. És 40-50 országot felöleltünk, nem is tudom, hol folytassam, mi fér még bele az időmbe. Számunkra ez nagyon fontos a kapacitások megerősítése szempontjából, ami pedig az elmúlt két évet illeti. Két új típusú képzést valósítottunk meg az európai intézményeket tagországokkal. Itt a fragilitás és a fejlődés kérdéssel foglalkoztunk, illetve egy kísérleti projektek is kidolgoztunk, azért, hogy regionális helyszinten szinten dolgozhassunk. Le temps est très court, mais côté euh, coordination, je voudrais rappeler que nous sommes... Ami a koordinációt illeti, a New Day szempontjából meghatározó szereplők vagyunk. Malin, Kelet-Timoron is, és még akkor is, ha a közép-afrikai korszársaságban nem kielégítő megoldás, a többi donátorral együtt dolgozunk a helyzetjavítása érdekében. Három kihíváson. Az első, nem szabad elfeledkezni a state buildingről. Elnézést, de be kell fejeznünk lassan a mondandót. Értjük, látjuk, hogy ön nagyon-nagyon lelkes, de sajnos nincsen több időnk. Három percre adom meg a válaszadáshoz a szót a szakértőknek. Uh, Köszönöm szépen. Én kezdem, aztán kollégám folytatja. Berman úr, a hozzáadott érték kapcsán és a közvetítő szerepről. Valóban ez a közvetítő szerep központi szerepet játszik, és látni kell, hogy milyen eredményekre vezet ez. Abszolút fontos szerepet játszik az, hogy a kontextusba tudjuk elhelyezni, elhelyezni a segítségnyújtást. Volt itt egy másik észrevétel a delegáció vezetőkről. Úgy gondolom, hogy valóban ez egy hiányosság, ez egy deficit, szükség volna erre. Hiszen az egyik kulcskérdés az, hogy ország szinten hogyan tudunk jobban, mérték után, igény után eh, kialakított válaszokat adni. Sargentini asszony. A politikai szándék, igen, abszolút a politikai szándékra van szükség, Meg kell értenünk a törékenység összetevőit. Meg kell értenünk azt, hogy mi hozza létre ezt a törékenységet, a regionális összefüggéseket, és ez alapján találhatjuk meg a, a megoldást. A Kongói Demokratikus Köztársaságot említette, de Mali is egy ilyen jó példa a regionális dimenzióra jobban figyelve feltűnhetett volna a mali veszélyes helyzet. Köszönöm szépen az Európai Bizottság osztályvezetőjének kiegészítését meg szeretném erősíteni, hogy ezek komplex és nagy kihívást jelentő kérdések, ezt felismerem, és az államépítés területén nagyon pozitív szerepet játszik az Európai Unió, és nagy tapasztalatokat is, is szerzett. Most megadnám kollégámnak a szöttesség parancsolja. Köszönöm. Kicsit lapozgatok. Ami a párbeszéd és a mediáció kérdését illeti, teljeséggel egyetértünk. Mi komparatív előnynek látjuk ezt, az EU komparatív előnyeként tekintünk a dialógusra és a mediációra, és a jövő év közepétől közepe körül egy jelentést is el fogunk készíteni, amelynek felismerése épp az EU soft power-ében um, rejlik. Abban rejlik tehát, hogy a közvetítés és a párbeszéd egy komoly uh, erő. Megnéztem, hogy az EKS, az Európai Külügyi Szolgálat milyen iránymutatásokat fogalmazott meg a konfliktus megelőzés, a biztonsági kérdések, illetve az államépítés területén is. A 15. oldalon egy hosszú lista található, ahol különböző osztályokat sorolnak föl, amely osztályok mind ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, a békeépítéssel, a konfliktus elkerüléssel. Tehát az lks en belül van öt osztály, aztán a DEFCO-ban van öt osztály, valamint a Foreign Policy Instruments Unitban. Tehát teljesen tisztázatlan, hogy mire van szükség. Ki koordinálja az intézkedéseket? Tehát nem tudom, hogy ez iránymutatásnak megfelelne, jó volna. Azt hiszem, hogy ennyiben hagyom a felszólalásomat. Köszönöm szépen. Euh, merci beaucoup. Köszönjük szépen a két felszólalónak a hozzászólást. venu présenter cette étude tout à fait éclairante et qui va sans doute beaucoup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 Úgy gondolom, hogy izgalmas, mint egy feszültségterhes témákkal foglalkozunk, és éppen ezért vannak itt néhányan. Ugyanakkor nem értem, hogy a vendégek miért hagyják el a termet anélkül, hogy a válaszunkat megvárnak. Most Judith Sargentini jelentés tervezetéről cserélünk eszmét egy olyan kérdésről, amely szakbizottságunkat már intenzíven foglalkoztatta az elmúlt négy és fél évben. A fejlődés előmozdítása felelős üzleti gyakorlatok révén, ideértve a nyersanyag kitermelő iparágok fejlődő országokban betöltött szerepét, erről szól ez a jelentéstervezet. Sargentini azt, hogy megadom ennek a szoktességet. Köszönöm szépen, elnök asszony, beszélhetek hollandul is. Het komt omdat het zo'n beetje tegen kerstmis aanloopt en ik merk dat ik, ook ik... Dat... Csak azért is, mert látom, hogy jön a karácsony, és anyanyelvemen ezt a koherenciát, mint hogyha kezdeném elveszíteni. Úgyhogy most hollandul beszélek, hogy megmaradjon az egység. Én is nagyon lelkesedem úgy gondolom, hogy ez a téma valóban lelkesítő, de mégis röviden beszélek róla. Természetesen nagy kár, hogy ilyen kevés kollega van csak itt, de természetesen nagyra értékelem azokat, akik itt vannak még mindig. Ez egy első megbeszélés. Módosítók, hogyha megjönnek, akkor remélem, hogy minden kollégával meg külön tudunk tárgyalni. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentés a felelős a felelősségteljes üzleti gyakorlatokról a fejlődési országban, legalábbis ez a holland cím, nagyon hosszú. Mégiscsak egy ilyen jelentés azt nézi, hogy hogyan lehet a fejlődő országok számára lehetővé tenni, hogy lendületet kapjanak arra a gazdaságra építve, amely a föld mélyén található. Úgy gondolom, hogy a Fejlesztési Együttműködési Szakbizottság fontos, hogy a fejlesztési segélyek mentén mindent megtegyen azért, hogy a e szakpolitikai terület koherens legyen. A szakmai életem alapján elmondhatom, hogy 13 évig nyersanyagok fejlesztés és nyersanyagok és ellátás terén dolgoztam a bocvánai kormányzattal is együttműködtünk el e, munka kapcsán, egy ottani fejlesztési szervezettel. A gyémántokat kerestünk, bár ennek nagyon rossz a az íze nem vér diamantokat. Liberia, Sierra Leone, Kongóból hoztuk, a, illetve kerestük a, diamant, a gyémántokat, de mi úgy hívtuk őket, hogy gyémántok a fejlődésért, mert valóban ezt próbáltuk elérni vele. Ez a, szeren, ez a jelentés pedig arról szól, hogy hogyan lehet egy ilyen munkát megszervezni a vállalatok, az üzemek átláthatóságáért itt az Európai Unión belül egy évig harcoltunk, megszavaztuk az átláthatóság és beszámoltathatóság jelentést. Tudjuk, hogy júliusban, vagy tegnap előtt öm, szavaztuk meg a nem finanszírozási jelentéstételi kötelezettséget, úgyhogy az európai kontinensen már a vállalatok átláthatósága tulajdonképpen jó szintre került ebben az évben. Ezt kell biztosítani, hogy egy fejlődő országban is, hiszen ott is fontos, hogy a fejlesztési támogatással együtt a kereskedelmi és beruházási befektetési gyakorlatainkat is átadjuk. Erről szól ez a jelentés. És a jelentés a többi szakbizottság előtt is fontos, hiszen hát ott is biztosítani, hogy biztosítani kell az európai jogalkotást, és azt, hogy a mi segítségnyújtásunkkal valóban működőképes dolgokat indítsunk el. Néhány héttel ezelőtt Kelet-Kongóban jártam, tin, és, bocsánat, réz és olombányákban, és ott címkézik a nyersanyagokat, így kerülnek a, az európai piacra. Azt próbáltuk biztosítani, hogy a felkelők közbeavatkozása nélkül kerüljön tisztességes úton a föld felszínére és eladásra ez a nyersanyag mennyiség. Ami most azonban ott van, az esetek többségében nem működik. Úgy tűnik, hogy a vállalatok döntő része nehézségekkel küzdködik, nagyon nehéz működni még az európai vállalatoknak is, mert hogyha tisztességesen járnak el az előírásoknak megfelelően, akkor nem keresnek pénzt, ha pedig csempésznek, akkor igen. A, az, hogyha a csempészéssel valaki nagyobb pénzt keresett, mint a tisztességes kereskedelemmel, az bizony el kell, hogy gondoltasson minket. Egy nagyon kicsi társaság az, amely hallgat ránk, és úgy gondolom, hogy illetve amely ennek a a jelentésnek a hatálykörébe tartozik, de mégis fontos, hogy meghatározzuk, hogy mit lehet a helyszínen jobbat tenni a nemzetközi kereskedelmi és beruházási megállapodásokon keresztül, hogy a műanyag, alapany, bocsánat, a gumi alapanyagok Európai Unióba való importálása, a féltermékek importja, mindezeknek az előírásoknak meg kell, hogy feleljen. Az ezekre vonatkozó szabályokat azonban ehhez meg kell változtatni. A helyi lakosság jövedelmét kell tudnunk biztosítani, azt kell biztosítani, hogy a pénz ne a fővárosba folyjon, mint hanem ott a környezetben, a bányák környezetében is megmaradjon. Ne egy nagyvárosba, világvárosba kerüljön, a tőzsdére, igenis maradjon ott a helyi szinten az ott élők számára is forrás természetesen fontosnak tartom azt is, hogy reagáljanak a kollégák a bizottsági javaslat a konfliktum, konfliktus menedzser elkezelése vonatkozó konfliktus, bocsánat, javaslatával össze kell kapcsolni majd nekünk is ezt a jelentést. Úgy szeretném koordinálni majd, hogy ez a jelentés és de Höcht biztos jelentése még karácsony előtt megtárgyalásra kerüljön, ez nem sikerül, de remélem azt, hogy a, a fejlesztési együttműködés terén biztosítható lesz majd, hogy a törvényalkotás nem csak az importszabályozásokat fogja igen pontosan meghatározni, hiszen ez nem annyira a mi szakbizottságunk feladata, hanem olyan intézkedéseket, szabályokat is meghoz, amelyeket korábban bejelentett már, és amely a valóban fenntartható bányászatot segíti azokban az országokban, ahol a nyersanyagok megtalálhatók fejlődő országokban. Elnök asszony és a titkárság segítségét kérem ahhoz, hogy mondja meg, hogy a módosítók határidejére vonatkozóan mi, mert ezt sajnos elfelejtettem megnézni. Pour répondre immédiatement à la question de Madame Sargentini. Sargentini asszony kérdésére reagálva, január 16-a déli 12 óra módosítók benyújtásának határideje, és január 21-én fogunk szavazni, Cortes Lastra úr kap most szót. Köszönöm szépen, állok asszony. Köszönöm szépen. Sajnos a jelentéstevő nem tud itt lenni, illetve az árnyas jelentéstevő nem, nem tud itt lenni, ezért én olvasom fel az ő szövegét. Köszöni egyrészt. Kollégám köszöni Szargentini asszonynak ezt a tervezetet. Nagyszerűnek tartja a tervezetet, és ugyanakkor úgy gondoljam, hogy érdemes volna egy-két észrevételt tenni a szocialista frakció és a saját maga nevében, melyet most én fogok felolvasni. felolvasni. Az európai cégeket, cégek tevékenységét átláthatóvá kell tenni, és nagyon fontos, hogy a nemzetközi kötelezettségeknek eleget tegyenek. és nagyon fontos, hogy a 2015 utáni korszakban, időszakban, szcenárióban is ugyanilyen kötelezettségeket vállaljanak a nyersanyagok tekintetében. De Hucht biztos most az ásványok felelősségteljes bevásárlása, felvásárlásának szabályozásán gondolkodik, eh, annak, el, annak érdekében, hogy a véres gyémántok vagy a konfliktusból eredő ásványi anyagok eh, ne kerüljenek be az ellátó eh, vertikumba, a hálózatban, megakadályozva így, hogy a pénz visszáramoljék a lázadókhoz, tanúsítványok rendszerét kell bevezetni. És az Európai Unió cégeinek, szereplőinek ezeket az iránymutatásokat kell majd figyelembe venniük, hogyha elkészült, ha elkészültek ezek. Gána és Tanzánia is aggasztó helyzetet mutat látni kell, hogy az ott tevékenykedő cégek is gyakran zavarosban halásznak, a nem teljesen világos ügyleteket folytatnak le. Nem lesz könnyű bevezetni ezt a rendszert, ez tagadhatatlan, de úgy gondolom, hogy közös erőfeszítéssel az emberi jogokért előre kell lépnünk, és nem csak Afrikáról van szó, kedves képviselőtársaim. Latin Amerikában is aggasztó tud lenni a helyzet a bányavállalkozások bizony nagyon sokszor lábbal tiporják az emberi jogokat. Szívesen láttam volna, örömmel láttam volna egy átfogó vitát erről a kérdésről, de hát látom, hogy alig vannak itt képviselőtársaim. Annyit mondhatok csupán, hogy a jelentéstevő asszonyt nagyon fontos témájában frakcióm, illetve az árnyék jelentéstevő kollégám támogatja. Célunk nem kevesebb, és nem több, de legalább annyi, hogy legalábbis elkezdjük annak a vizsgálatát, hogy hogyan lehet az emberi jogok sérelmét a kereskedelem által megakadályozni. Köszönöm szépen! És most megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, állnak asszony! Valóban közeleg a karácsony, ezért én is anyanyelvemen beszélek. Én vagyok az egyik itt maradó képviselő közül az egyik, ezért szívesen jelentkeztem, azért, hogy Judit kolléganőmnek, Sargentini asszonynak megköszönjem ezt a kitűnő jelentést. Ahogyan az Laszta kollega is joggal mondta, nagyon fontos kérdéssel van dolgunk, és európai oldalról felelősség teljesen kell eljárnunk akkor, amikor ezen nyersanyagok, a háborús, polgárháborús konfliktusból eredő nyersanyagok kereskedelme, öm, kereskedelmét szabályozzuk, illetve ezekkel kereskedelmünk. Úgy gondolom, hogy Judit jelentése nagyszerű felvetésekkel él. Támogatom, hogy az Európai Unió megragadja a kezdeményezést, mi több, biztosítsa, hogy a nyersanyag kitermelő cégek, a országokban, ahol működnek, megfelelő adót is fizessenek. Esetleg a fejlődő országokkal egyébként Judit erről ír a 26-os pontban egy kölcsönös adóegyezményt lehetne megkötni. Az ásványi anyagok, a nyersanyagok nyomon követhetőségéről szóló Juditi javaslat szintén nagyon fontos és támogatandó. És még csak legfeljebb annyit mondanék, hogy elég kevés idő állt rendelkezésemre, gyorsan olvastam végig a jelentést, és nem tudom, hogy a Publish What You Pay kezdeményezés, ez az átláthatósági kezdeményezésről beszéle Judit jelentése, vagy nem. Ha nem, akkor felvetném, hogy érdemes volna erről is beszélni. Köszönöm szépen. az elnök asszony most norvég nyelven válaszol, mint hogy közeledik a az karácsony, én is anyanyelvemen beszélek. Sargentini asszonynak én is köszönettel tartozom a jelentését. Nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen látni kell, hogy a fejlesztési együttműködés területén milyen részkérdéseket kell módosítani. Fejlesztési segélynyújtás nem csak az átadott pénzről szól, nem a 0,7, a GDP 0,7%-áról szól, hanem, megmondom rögvest még miről, hogyha figyelnek, többek között az adózás kérdéséről, az adóparadicsomok kérdéséről, ahogy egyébként Judith Sargentini a 27-es bekezdésben bölcsen, okosan és példaértékűen ki is domborította ezt. Nagyon örülök ennek a bekezdésnek. Illetve annak a másik bekezdésnek, amelyben a jelentéstevő asszony kihangsúlyozza, hogy a valuta alap és a világbank a 80-as és 90 években nagyon rossz szerződéseket kötött meg, és ez káros volt a fejlődő országokra nézve. Így a fejlődő országokhoz őket illető nyereséget nem tudták megkapni. Különböző útjaink során Maliban és máshol is láttuk ennek a jeleit, például Maliban kanadai bányacégek vannak jelen, akik bizony nem fizetnek tisztességes részt a kitermelt anyagokért, de Zambiában sem más a helyzet, ahol indiai és kanadai cégek termelik ki a nyersanyagokat, és húznak hasznot mindenből. Úgy hiszem, hogy ez a jelenség kvinteszenciáját mutatja mindannak, amiben dolgoznunk kell, ahol előre kell lépnünk, és nagyon örülök annak, hogy a párthatárokon túlmutató egység rajzolódik itt a szakbizottságban a jelentés támogatása mellett, hiszen jó példáját adjuk ennek itt a szakbizottságban, hogyan lehet a fejlesztési együttműködésben együttműködni. Köszönöm, Sargentini asszony! És még köszönettel tartozom a tolmácsoknak is, hogy norvég akcentusomat is megértették, de hát nagy örömömre szolgált, hogy karácsony előtti utolsó ülésünkkor még anyanyelvemet használhattam. is most pedig még 5-6 perccel rendelkezésünkre, hogy az Európai Bizottság is megossza velünk hogy, hogy mit lát erről a kérdésről, de ne sértődjön meg, kedves bizottság, hogyha a kalapácsot emelek, és lecsapok vele, figyelmeztetvőnt arra, hogy letelt az idő, megadom a két bizottsági képviselőnek a szót, 5 percük van, 6 percük van összesen. Plug is Önöké szó. Okay. Um, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy megadta nekünk a szót nem fogom azt a 22 oldalt felolvasni, amit eljutottam önöknek a témában. Ez is csak tanúsítja azt, hogy mennyire fontos számunkra ez a kérdés, mennyire sürgető. Azt gondolom, hogy legalább három jelentésbe kapcsoltam bele, amely a bányászatot, nyersanyagokhoz, természetes forrásokhoz kötődött az elmúlt három, években, három évben. Ez pedig rendkívül pozitív, ez egy nagyon fontos sürgető kérdés a számunkra. Én a fejlesztési segítségnyújtási főigazgatóságon dolgozom, és kollégám kiegészítene majd a kereskedelmi főigazgatóság képviseletében. Azt gondolom, hogy csatlakozhatunk a gratulációkhoz a jelentéstervezet kapcsán a jelentés tervezet nagy részével természetesen egyetértünk, osztozunk a jelentéstevő nézeteiben. Annak természetesen olyan részek, amelyeket a bizottság máshogy szövegezett volna meg, de ez természetes, viszont nem ezért szerettem volna szót kérni. Úgy érezzük, hogyha mondjuk a jelentést még finomítani lehetne, akkor ez konkrétabb bizonyítékok, kvantitatív elemek befűzésével volna megoldható. Ezek ugyanolyan gondolatokat tartalmaznak, de jó lenne, hogyha az üzenetet ezekkel a bizonyítékokkal tovább erősítenénk például a problémák kiterjedését illetően, a következményeket, eh, illetően az EU-n nem lép fel. Nagyon sok esetben szükség volna fellépésre, sok esetben erre másor került, de azt gondolom, hogy értékelnünk kell a helyzetet eh, olyan szempontból is, hogy hol történt rendszeres fellépés, hol nem. Az arányosság, a hatékonyság kérdése is felmerül. Tehát dióhéjban csak ennyit szerettem volna mondani, de természetesen szívesen folytatjuk majd egy következő alkalommal ezt a párbeszédet. Emlékeztetnék a különböző elemekre, amelyek véleményünk szerint meghatározóak. Mi is itt az alapvető kérdés? Az alapvető kérdés az az, hogy a bányászati potenciálokat hogyan fordítsuk át egy fenntartható gazdasági fejlődésre, növekedésre. Ez nagyon radikálisan új elgondolásról van szó, ezeket az ötleteket, elgondolásokat már más is bemutattuk. Itt a források ismerete is felmerül, fejlődő országok jobb helyzetben lennének, hogyha jobban tudnák azt, hogy a saját területeken milyen források hozzáférhetőek illetve nagyon fontos a hatékony tárgyalások lebonyolítása. A hatékony adópolitika és fiskális politika, az átláthatóság, a magánszektorban az üzleti környezet hatása, illetve az, hogy a forrásokat hogyan lehet fenntartható módon értékelni. Nem térek itt most ki a részletekre, mert mivel már említettem, hogy más alkalmakkor még lesz alkalmunk erre, de kérem, hogy a kollégámnak is adjanak röviden lehetőséget, hiszen itt kereskedelmi aspektusok is érintve vannak. A kereskedelmi főigazgatóság az elmúlt eh, évben foglalkozott a konfliktusos térségekkel, tehát szeretnék megosztani néhány megfigyelést azért, hogy az jelentés tovább erősödhessen jelentés utolsó részében ezt gondolom jobban kihangsúlyoznánk azt, a már meglévő szabályozásokat, a, a Franz, úgynevezett Frank Act-et. Fontos, hogy az EU cégeket is ebbe az irányba mozdítsuk el, tehát fontos lenne ezt megemlíteni, hiszen ez felveti a problémákat is, amikkel küzdenek ezek a problémák. Tehát eh, már van egy domináns erő, de ezek nem tudják visszakövetni nagyon hosszú ellátási láncok miatt a szársanyanyagok um, forrását. Tehát fontos, hogy ebben a jelentésben ajánlásokat fogalmazunk meg az upstream és a downstream kapcsán, tehát folytos, hogy ezt az üzenetet kidomborítsuk, és véleményünk szerint nagyon fontos ezeket a cégeket felmérni. Tehát talán egy kicsit jobban kell összpontosítani az upstreamre és nem a downstreamre, Tehát ezt az elemet fontos lenne bevenni. A második elem a dot frankre vonatkozik, ez pedig a régiók távolodása a cégektől, ez nem szerepel a jelentésben. És itt egy tanulási folyamatról van szó, és az EU-nak ezt fontosan nem érdekelni, nézegetem az időt, tehát mindez szintén erősítené a jelentést. És ez lenne utolsó megjegyzésem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen, hogy tiszteletben tartotta az időt, most pedig visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Öt percben reagáljon kérem a felvetett kérdésekre. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bókokat, nagyon jó volt hallani. A jelentéssel azt akartam mondani, hogy miért nem lehetünk mindannyian Norvégia Miért nem tudunk mindannyian a kincseinkkel úgy bánni, hogy az teljes legyen, hosszú távú hatása legyen? Miért nem tudunk mindannyian norvégek lenni? Miért vagyunk mindannyian, vagy miért nem lehetünk Bocvána, amely ország például a gyémántok feldolgozásával igen tisztességesen bánik? A források a kapcsán senképp sem fogja tudni megmondani, hogy mi volt előbb, de meg kell tudnunk próbálni, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amely javítja a helyzetet. Izabella Lővin kérdésére hadd mondjam, hogy valóban vannak olyan referenciák, amelyek kapcsán a a nagy közönség számára is egyértelművé lehet, vagy átláthatóvá tenni a rendszer, de ebben a jelentésben azt is szeretném biztosítani, hogy az önkéntes rendszereknek jogszabályi háttér is szükséges, csak így lehet egyenlő esély. A DRC angol, tehát angola még mind nem része az IAIT-nek, de mégis Dél-Afrika is és a dél-afrikai delegáció alelnöke itt van, nem volt hajlandó az IAT-t aláírni. Úgyhogy olyan dolgokra van szükség, olyan jogszabályokra, amelyek a vállalat szociális felelősségét és az önkéntes rendszereket segítik. És én ezt szeretném. Talán a bizottság is hajlandó lesz arra, hogy a 22 oldalas előkészítő anyagát átadja és akkor a tanácsadóim és én magam is pontosan át tudjuk látni, hogy hol kellenek konkrétabb adatok. Persze, hogyha tudnak segíteni, e abban, hogy még jobb legyen ez a dokumentum, annak nagyon örülök. Hogyha konkrét pontjai is vannak, ahol bizonyítékor adatokra van szükség, akkor oda visszatérhetünk arra. A kereskedelmi főigazgatóságból Nílandúrnak Hadd mondjam el, hogy erről már beszéltünk korábban is, és azt is tudom, hogy Dot Frank nagyon fontos. Az a tény, hogy Dot Frank de facto embargót rendelt el a kelet-kongói kereskedelemre vonatkozóan, azt jelenti, hogy európai jogszabályra van szükség hogy helyreállítsuk mindazt, amit Dodd-Frank elrontott. Voltak jó dolgok is, amiket csinált, de az a tény, hogy Kinshasa jelenleg a bányászattal foglalkozik, és zöld, meg piros bányái vannak, és átláthatóbbá teszi az egészet, megpróbálja a bányászatra visszatenni a kezét, persze ez is Dodd Frank miatt van, ennek örülünk is, de azt is biztosítani kell, hogy mindenek a hatása, és ugye ott Frank még nincs is ott, már mennek ki a vállalatok. Ezt a de facto embargót fel kell oldani. És az európai jogszabályok nem pusztán a felfelé áramlással, hanem a lefelé áramlással is kell, hogy foglalkozzanak, és ezzel új piacot tudunk, ezzel új piacot kvázi új lehetőséget biztosítunk a konfliktusmentes vagy nyomon követhető ásványi anyagok számára. És remélem tényleg, hogy az a javaslat, amelyet tavasszal beterjesztenek, majd nem csak a felfele irányuló, hanem határozottan az Európai Unióba irányuló importszabályokkal is foglalkozni fog. Dodd-Franket, ha nem tudjuk felváltani, vagy nem tudunk az európai vagy más vállalatoknak lehetőséget adni, adni arra, hogy a két jogszabály közül az egyiknek megfeleljenek, akkor baj lesz. Én egy olyan javaslatot szeretnék tenni, amely a vállalatok számára lehetővé teszi azt, hogy megfeleljenek az európai jogszabályoknak, és ugyanakkor az e- amerikaiaknak is. Ezt kérem tehát önöktől. És ezt kérem a bizottságtól. És örülök, és tudom, hogy már korábban is hallották ez, és ezzel be is fejezem a válaszomat, elnök asszony. Donc, merci beaucoup. Je corrige. Köszönöm szépen. A módosítók határideje január 16 óra. Dél 12 óra, de február 11-én szavazunk, és nem január 21-én, ahogy korábban említettem. Ha nincsenek kérdések az egyebek alatt, akkor a következő ülésünkre itt Brüsszelben kerül sor január 20-án 15 és 18 óra 30 között, illetve január 21-én kedden 9-től 12 30 ig illetve délután 3-tól 6 30 ig Köszönöm szépen a részvételt, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok!